All right, um, we don't... Nincsen az Európai Parlament összes képviselő itt, eh, aki fel akart szólalni, de úgy gondolom, hogy el kell kezdenünk a munkát azért, hogy a nemzeti parlamentek képviselői, akik eh, fel akarnak szólalni, elegendő időt kapjanak. Ezért tehát eh, az itt lévő felszólalókat vesszük sorra, és ilyen módon némiképpen a sorrend megváltozik. Szilvi, Szilvi itt volt, de most már nincs itt. Nem, a Szilvinek a kártyája itt van. Szilvi, hol vagy? Hát itt kéne fönn lenned, Szilvi. Uh, sorry about that. So, um, so what I anyway, well, welcome to, to you all. Jó napot kívánok tehát mindenkinek! Mind Galtieri, mind Brock képviselőket várjuk, akik a parlament tárgyaló e, csapatát erősítik az gazdaság és monetáris uniónak a stabilitási csomagról való tárgyalásában. December 8-9-i tárgyalás a szigorúbb eh, költségvetési fegyelem eh, mellett eh, szállt síkra, és eh, ez új szerződés jött létre. Az új fiskális kompaktal automatikusan alkalmazzák majd a szankciókat azon országokkal szemben, akik túllépik a 3 os határt minősített többséggel szavaznak majd erről és az 5%-os határt sem lehet átérni, túllépni. Másrészt a tagállamok az úgynevezett arany szabályt beültetik nemzeti alkotmányukban. Ezen felül pedig a felek abban is megegyeztek, hogy elmélyítik az együttműködést is részletesen, részletes terveket állítanak össze az Európai Tanács márciusi ülésére. Tovább lépünk, és az első felszólalónk Roberto Galtieri, aki rövide előadást fog tartani. Tapasztalatunk az, hogy önök tegnapról, hogy önöknek vélhetőleg kérdéseik is lesznek, és természetesen a parlament jelentéstevői ezeket a kérdéseket örömmel válaszolják majd meg a vita végén. Roberto, tessék, parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnökasszony. Nagy lehetőség ez nekem. És nagyon fontos lehetőség az, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy a fiskal kompakt kérdését megvitassuk a nemzeti parlamenti képviselőkkel, akik a szerződő feleket képviselik, akiknek ratifikálniuk kell ezt a szerződést. Nos, az Európai Parlament részt vett, mégpedig megfigyelőként a tárgyalásokban, amelyek a szerződés szövegének megfogalmazásához vezettek, mely szerződést a következő Európai Tanács alkalmával írják majd alá, egy olyan megközelítés alapján dolgoztunk, amelyet kritikus kötelezettségvállalásnak minősítenék. A kritika abból a tényből eredt, hogy számunkra a kormányközi szerződés nem a legjobb megoldás volt, és egyesek ö, számára pedig nem is volt feltétlenül jogilag szükséges. Az a tény, hogy Nagy-Britannia által ö, kifejezett vétó a 12-es jegyzőkönyvre vonatkozóan. Ugye itt egy ö, különleges folyamatról volt szó, amely egyhangúságot igényelt. Nos, ez a vétó ez elkerülhetetlenítette a kormányközi szerződés útját. De tény az, hogy mindenféleképpen szükség van a szerződések reformjára. Ez volt az elképzelés alapja mert a stabilitási paktum az elmúlt években túlságosan gyengének bizonyult. Nos, ez volt az előfeltevés, amely alapján vitáztunk, mivel a stabilitási paktum reformja, amely a hatos csomaggal, az ismert hatos csomaggal megtörtént, nos, ez a közelmúltban született. És szerintünk ez a reform jelentősen megerősítette a stabilitás és növekedési paktumot. Persze vitázni lehet arról, hogy a hatos csomaggal a múltbeli ismert problémák a kötelezettség szegést illetően megismétlethetnek-e vajon. Nos, ez volt az alapkritika, mindaz a kormányközi eszközt illetően, mind pedig aznak szükségességét illetően, hogy be kell -e avatkozni, hiszen itt egy Európai Uniós jogalkotási folyamat zajlott le, ez volt tehát kritikus megközelítésünk alapja. A kritikát megerősítette az az elképzelés is, hogy a költségvetési felelősség szükséges feltétel, de nem elegendő. Megítélésünk szerint tehát, ahol sürgősen be kell avatkozni, az a növekedés és a szolidaritás oldala is, de ezen szempontokkal most nem foglalkoznék. Foglalkoznék viszont a szerződés kérdésével. A megközelítésünk kritikus volt, de mindenképpen kötelezettségvállalást jelentett. És el kell mondanom, hogy más közösségi intézményekkel együtt és különböző kormányokkal együtt úgy véljük, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy javítsuk ezen szerződés szövegét. Mindenek előtt ahhoz, hogy elkerüljük annak veszélyét, hogy az el, ami az első tervezetben nagyon erős véleményem szerint, hogy itt egy olyan szerződésről van szó, amely egyfajta párhuzamos irányítást hoz létre, amely különbözik a közösségi irányítástól, amely ö, szigorúbb, ugyanakkor ö, egyéni mérlegelésen is alapul, tehát sokkal kevésbé hatékony. Most, hogyha megnézzük a végeredményt, a tárgyalások végeredményét, tehát a szerződés végleges szövegét, akkor elmondhatjuk, hogy fennmaradt számos kritikus pont, számos probléma, de összességében elmondanám, hogy a végleges szöveg nem tartalmazza ezt a kockázatot. Ez egy olyan szöveg, amely valamilyen módon, még ha nem is teljes mértékben következetes, tehát kiegészíti az Európai Unió jogszabályrendszerét. Tehát az intézmények szerepét is kiegészíti. Ez pedig egy olyan szerep, és ez bizonyosan vita tárgyat képezi majd itt, tehát megemlíteném, amelyet most legálisnak tekinthetünk, mégpedig azért, mert ez nem a jog egymástól eltérő kötelezettségeken alapul. A szerződés jelenleg kötelezi a tagállamokat arra, hogy tartsák tiszteletben az Európai Unió jogszabályait azon módozatokkal, amelyekkel ezeket a jogszabályokat az Európai Unió intézményei értelmezik. Tehát ez a feladat már ö, létezik az intézmények számára, és a tagállamoknak most még kiegészítő kötelezettségeik is vannak saját nemzeti jogszabályaikban. Ez kezdetben nem így volt. Kezdetben különböző feladatok voltak. Nem volt szerepe a közösségi intézményeknek. Tehát érthetetlen volt, hogy ki fogja felügyelni a szerződés végrehajtását. Ahogyan tudják, ahogyan ez közismert, a szerződés magja a hármas cikk. Az a cikk, amely kötelezi a tagállamokat arra, hogy lehetőség szerint alkotmányos szinten, és ez egy jelentős módosítás, hiszen ez most már nem az alkotmány módosítására irányuló kötelezettség, hanem csupán egy opció, tehát lehetőség szerint, így szerepel a szövegben, és a jog szerint nem létezik ez a kategória, ez tehát csupán egy opció, meg lehet tenni, vagy mellőzni lehet az egyes parlamentek egyéni mérlegelése szerint. Tehát lehetőség szerint alkotmányos szinten be kell vezetni a költségvetési egyenlegre vonatkozó kötelezettséget és most jobban pontosítottuk ezt, hiszen itt a strukturális egyenlegről van szó, nem pedig számviteliről, és nem éves deficit fogalmát használjuk a szövegben, mint ahogyan ez szerepelt a december 9-i csúcsvég következtetéseiben és a kezdeti szövegtervezetben, hanem itt középtávú célkitűzésekről van szó, Pontosan ez az a kategória, amelyet a közösségi jogszabályokban használnak. Ez tehát egy olyan célkitűzés, amelyet az Európai Bizottság határozott meg a szerződésektől függetlenül. Ez már létezik, tehát itt nem egy új feladatról van szó, amelyet a bizottságnak adtak. Van aztán még egy kis különbség, hiszen itt van a 0,5 százalék, illetve sáv, a maximális sev a strukturális deficit esetében, a közösségi jogszabályokban 1 százalék szerepel. De ez az eltérés kicsi. Nos, ez a 0,5 százalék azon tagállamokra vonatkozik, ahol az államadóság szintje a 60 százalék alatt van, tehát ez egy plusz kötelezettség az államadóság csökkentésére ezen tagállamok irányában hiszen így a deficit 1% alá szorulna vissza. Azon országok esetében, ahol 60% felett van az elemadóság szintje, a 60% alattiak esetében ott az 1% érvényes, amely egyébként a közösségi jogszabályokban szerepel. Másodszorban van egy preambul bekezdés a szövegben, amely felszólítja az Európai Bizottságot arra, illetve inkább úgy fogalmazik, hogy támogatja majd a bizottság azon javaslatát, hogy a 0,5%-ot a közösségi jogszabályokba is bevezeti majd. Hogyha ez majd megtörténik, akkor teljes összhangúra alkodik majd a hármas cikk követelményei és a közösségi jogszabályok követelményei között. És ez természetesen egy értelmezési probléma is, amelyről vitatkozni lehet, hogyha a szerződésben bevezetett korlát, tehát ezek a specifikus számadatok, ezek mozgathatóak, rugalmasak-e? Tehát a strukturális deficitet hogyan határozza meg a közösségi jogszabály, ez a jövőben változhat, amely a paraméterek módosításával jár majd. Végezetül itt van még egy másik kérdés, amelyről bizonyosan vitáznunk kell majd. Kiemelném a kapcsolatot azzal a preambulum bekezdéssel, amely az ISM-re vonatkozik. Tehát itt két ideiglenes sáv létezik, amelyek be nem tartása esetén egy tagállam már nem kaphat támogatást az ISM alapján. Egy évvel a ratifikáció után, és egy évvel a végrehajtás után, tehát a, az alkotmányos reform végrehajtása után, valamint a korrekciós mechanizmustól függően, illetve ennek elkészítésétől függően. Ez a két év, tehát ez a maximális korlát, és ez természetesen kapcsolódik a ratifikációs határidők meghatározásához is. Ezen tehát el kell gondolkodnunk, sok egyéb mondani való lenne a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatokról, amelyeket a 13-as cikk szövegében jobban meghatároztunk, valamint azon eszközről is, amely az Európai Bíróság szerepére vonatkozik. Itt van egy megállapodás is, egy kiegészítő megállapodás, amelyet a következő európai csúcson fogadnak majd el. Természetesen ezen kérdésekre visszatérünk majd a kérdés-válaszok során. Köszönöm. Thank you, uh, Robert. Köszönöm szépen. Igazából ez öt perc kellett volna, hogy legyen, de hát elhiszem, hogy öt perc alatt ezt lehetetlenség végigmondani. Úgyhogy ezzel Helmar Brocknak meg is adom a szót, aki a parlament másik képviselője ezen az ülésen ma. Helmar? Frau Präsidentin, meine Elnök asszony, hölgyeim és uraim, néhány kiegészítő megjegyzést szeretnék mondani, ha megengedik. A közvitában úgy gondolom félreértések is vannak, mégpedig az, hogy a szerződés feltalálói a válságot akarnák ezzel megoldani. Ez a szerződés nem tudja a válságot megoldani. Nem is szándékozik. Ez a szerződés egy építő elem, egy sor olyan dolog között, amely az úgynevezett fiskális fegyelem, tehát a szabályokhoz való tartás egyik eleme. Az európai szemeszter, a hatos csomag, a stabilitási és növekedési paktum megerősítésére, és egy sor másik dolog is még ide tartozik. Van két-három dolog még, ami a Lisszaboni szerződéssel már nem volt megoldható azért mert a szerződés pontosan az ellentétjét mondta, vagy semmit nem mondott, vagy nem adott hatáskört, vagy jogalapot. Egyrészt az egyik ilyen kérdés az úgynevezett aranyszabály. Erre vonatkozóan mondjuk meg őszintén, hogy az állam kötelezettsége, a szerződő államok kötelezettsége mindezt a nemzeti jogba bevezetni hiszen e- és így ennek e, semmi köze az európai joghoz. Bizonyos értelemben a saját e, jogrendből is adódik az, hogy a növekedés és stabilitási paktum szabályaihoz tartsuk magunkat. Nagyon sok országban azonban, Németország, Franciaországgal kezdve a sort, azonban ehhez nem, ez nem így volt. A második dolog a, a hiányeljárás. A ez a fajta fordított többség, amely egyfajta automatizmust vezetne be, ez nem törvény vagy jog bevezetésétől függ. A Maastrichti szerződés miatt 20 éven át nem lehetett bevezetni egy erre vonatkozó szabályozást, nem is lehetett ezt a Maastrichti szerződési rendelkezést korrigálni sem. Ezért ez az automatizmus mindig elutasításra került egyszerűen nem tudatosult a probléma, a, és ennek az automatizmusnak a jelentősége a felelősökben. Amikor a bizottság jogsértésekre vagy joghiányra utat rá egyes tagállamoknál, akkor ez a fajta szavazás, ha megvan a minősített többség, és a minősített több, többség úgy gondolja, akkor ezt nem lehet alkalmazni. De, mint mondtam, fordított helyzet van most, és emiatt nem lehetett eddig ezt a szabályt érvényesíteni. Úgyhogy ez a pont szerintem mindenképpen előrelépés az eddigi eljárásokhoz képest. 2002-ben az én frakcióm, és ez már a következő pont, azt javasolt, hogy az Európai Bizottság a Valutaunió Unió kérdéseiben is eljárhasson. Az alkotmányozó konvenció akkor nem jutott konszenzusra 2002-ben azzal az indokolással, hogy csak ha az Európai Bíróság, még ha az, egy, az Európai Bírósághoz is lehet végeredményben ö, fordulni, akkor is a, hit, a stabilitási paktum hitelessége csorból. Nem gondoltuk, hogy annyira rossz helyzet lehet, hogy több mint 60 százalék kerül ebbe a kategóriába, és nincs jogi lehetőség arra, hogy eljárjunk ellenük. Nos, ezt a lehetőséget fogjuk bevezetni. Ha valaki nem tartja magát a, ha, a szabályokhoz, akkor az ellen eljárás lehet indítani az Európai Bíróságnál. Az a probléma persze ezzel kapcsolatban, hogy a szerződés nem közösségi szerződés. És hogyan lehet egy közösségi intézmény számára, mint a bizottság, az Európai Bíróságnál egy jogalapra építve nem közösségi jog alapján eljárjon. Messze menően egyetértettünk abban, hogy a bizottság által végzett tagállami vizsgálatok alapján keresetet indíthat, és úgy gondolom, hogy ez a kompromisszum a március 1-én fogunk erről határozni, különösen a tanács trojkáját lesz képes majd ezzel a jogkörrel felhatalmazni. Úgy gondolom, hogy ez egy egyértelmű szabályozás arra, hogy elvárható, hogy a szabályokat be kell tartani. A fiskális intézkedések, a költségvetés felülvizsgálati intézetések, természetesen a nemzeti szuverenitás, e, e, a nemzeti parlamentek szuverenitásának költségvetési kérdésekre való függetlenségének figyelembe tartásával úgy gondolom el lehet ilyen válságokat majd kerülni de az, hogy e válság leküzdésére mindezt már sokkal erősebben kell érvényesíteni, strukturális váltásokra van szükség a tagállamok versenyképességének növelésére, az egyenlőtlenségek kialakítására, és ebből fog majd csak szá, ebből származik majd csak, és egyelőre kérdés, hogy lesz származik ebből majd növekedés. Ha teljesen mindegy, hogy, a stru- hogy milyen investíciók vannak, hogyha a struktúrákat, a növekedést generáló struktúrákat nem sikerül módosítanunk. Úgyhogy a fiskális paktum, a fiskális megállapodás úgy gondolom, ha mondhatom így német fogalmakkal, kormánypárti szülemény strukturális változásokhoz is vezet majd a növekedéssel kapcsolatban, és a strukturális kérdésekre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk azért, hogy előrébb jussunk. Épp látom, Lamaszur kollega is figyel. Igen, és afelé kell mindent erőltetni, hogy a strukturális alapok tulajdonképpeni feladatukat is ellássák. 18 évvel ezelőtt jöttek létre a strukturális alapok a belső piac bevezetése miatt. Az egyetlen és eredeti oka az volt a strukturális alapoknak, hogy a gyenge régiókat, országokat, csoportokat helyzetbe hozzák, hogy versenyképesen együtt haladhassanak a belső piacon. A, hogyha 350-360 milliárd euróról van szó most a válság idején, hogyha évente 50 milliárdról az alapoknál, hogyha sokkal jobban lehetne a versenyképességért, elsősorban a KKV-k versenyképességéhez felhasználni, akkor úgy gondolom az európai szolidaritás sokkal jobb jobban szolgálja a kevésbé versenyképes országok fejlesztését, mint az eddigi strukturális alapokból származó finanszírozás. Vannak olyan elemek, amelyeket félre kell tenni, és az eredeti gondolatot kell újra helyreállítani, és csak így, és ezzel lehet a belső piac egyensúly hiányát helyre billenteni a, a gyengeségeket erőségek ki kell tudnunk átalakítani, illetve a gyengeségekből erőségeket kell kovácsolni, így lesz egyensúly a piacon. Uh, um, Köszönjük szépen! Most pedig a Dán Parlament Európai, Bizottság, Európai eh, Bizottságának tagját eh, kérem Jens Joelt, hogy eh, ragadja meg a szót. Fontos, hogy széles körű szempontokat érvényesítsünk, és ne csak az Egyesült Királyság eh, szempontjait érvényesítsük, éppen ezért arra gondoltunk, hogy most megadjuk Jensnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Igen, tisztelt képviselők, kedves kollégák, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és egy olyan párbeszédben vehetek részt, amely reményeim szerint egy termékeny párbeszéd lesz a szerződésről. Meggyőződéses európai vagyok, de biztosíthatom önöket, hogy hosszú még előttünk még az európaiakat meggyőzzük minden közös tervünkről. Fő üzenetem az, hogy fiskális fegyelemre van szükség, hogy meg haladjuk a krízist, itt együtt kell működni a nemzeti és az európai parlamenti képviselőknek, és a nemzeti parlamenteket jobban be kell vonni az elkövetkező intézmény együttműködésben. Dánia nem euró ország, de ugyanakkor a Dán parlament úgy döntött, hogy aláírja ezt a szerződést, a fiskális kompaktot is, és ilyen módon az aranyszabályt beemeli az alkotmányába. Azaz, Nálunk a helyzete egy kicsit más, de mégis hál' Istennek része vagyunk a megállapodásnak. A Dán parlament a hatos és a kettes csomagban keresi még a helyét, illetve a fiskál, fiskális kompaktról szóló szerződésben próbálja megtalálni magát, és a makrogazdasági egyensúlytalanság indikátorait próbáljuk magunk is jobban körvonalazni. Ám hogyha megkérdezzük, hogy mi várható a jövőben, akkor mind a politikai döntésekre, mind az intézményi eh, formákra dön, koncentrálnunk kell, hiszen a takarékosság előfeltétele, de nem egyedüli eh, fel lehetősége a krízis meghaladásának, hiszen csak takarékossággal nem eh, jutunk ki a krízisből, hanem munkahelyeket is kell teremteni. József Stiglitz, amikor Dániában járt, azt mondta, hogy kizárólag takarékossággal a világ egyetlen krízisét sem hallatták meg, mindig új munkahelyeket teremtettek. Éppen ezért a fiskális disziplináról szóló szabályokat össze kell kapcsolnunk azokkal az intézkedésekkel, melyek munkahelyeket teremtenek és növekedést irányoznak elő. Örülök, hogy a bizottság elnöke tegnap a projekt kötvényekről beszélt, hiszen új pénzre van szükség, és örülök annak, hogy az állam és kormányfők január végén végre a munkanélküliség szorító problémájával is foglalkoztak. Összességében anélkül, hogy új formákat és programokat vezetnénk be, új munkahelyeket teremthetnénk, sok lehetőség van erre. Két millió munkahely jöhet létre az energiahatékonyság célkitűzés megvalósításában, és 4%-kal nőhet a GDP, hogyha digitális menetrendet megvalósítjuk. Lássunk hozzá, álljunk neki a munkáknak, munkának, de ezen felül az Európai Szabványügyi Hatóság munkáját is a célok elérése szolgálatába kell tenni. Tudom, hogy kompromisszumokra lesz szükség mind a nemzeti, mind az európai parlamenti képviselők körében, de hogyha azt akarjuk, hogy Európa kívánt eredményeket is meghozza, ezeket a lépéseket meg kell tenni. A Dán elnökség elmondta prioritásait, ki akarjuk zöldíteni Európát, és a több éves pénzügyi tere keretben az Európa 2020-as célok elérése érdekében szeretünk munkálkodni meglévő jogszabályokat kell, lehet ehhez használni, nem kell új jogszabályokat elfogadni, hanem a már meglévőket kell helyesen alkalmazni. Az elnökség a programját Europe Worknek nevezte, és valóban álljunk neki a munkának. Az EU intézmények Brüsszelben egyedül nem tudják ezt a munkát elvégezni, és ez az utolsó észrevételem eh, erre vezet át engemet. Az új szerződés szükségesé teszi, hogy az Európai Parlament, a bizottság és a nemzeti parlamentek szorosabban együttműködjenek. Hogy ez milyen módon történik, ez mindig majd a nemzeti parlamentek működésétől függ. A vizsgálati eljárás nagyon különbözik, a 13-as cikk írja elő ezen a költségvetési politikák áttekintéséről szóló vizsgálati eljárás, de úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek fontos, hogy mondjuk az éves növekedési vizsgálat tekintetében folyamatosan felvegyék a kapcsolatot a bizottsággal, és biztos vagyok benne, hogy a koszakban dolgozó kollégáim is meghallják ezt az üzenetet. Mire van tehát szükségünk? Arra, hogy új munkahelyeket teremtsünk, és ez támogassa a pénzügyi fegyelmet, és fontos, hogy élettel töltsük meg az előttünk álló lehetőségeket, és egy picikét a nemzeti érdekeket kevésbé hangsúlyozok, és a nemzeti aktivitásra ha tegyük a hangsúlyt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Szilvi Gulár kap szót. Köszönöm szépen, hogy mindenki itt van. Nagyon rövid vagyok. leszek, mert sok mindent elmondtak a kollégek. Három képviselő volt itt a vitában, harmadik Verhofstadt úr volt. Nos, jó magam is jelentéstevője voltam a hatos csomagnak. Nagyon jól elmondta Roberto, illetve Elmer, hogy mit kell vennünk ettől a szerződéstől az LKB-t illetően elmondanám, hogy Mário Draghi december elején a plenárison felszólalt első ízben, és akkor a fiskál kompakt megalkotását kérte. Ne felejtsük el, hogy ez a szerződés valószínűleg hasznos volt ahhoz, hogy az LKB megtegye azt, amit tesz, és tenni fog a jövőben, anélkül, hogy nyugtalanságot keltene azon országok körében, amelyek nagyon erősen ragaszkodnak az LKB-hoz. Aztán nem ne próbáljunk túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítani ennek a szövegnek, ez lezár egy ciklust a szigor javításában, és most hatalmas feladataink vannak. Két dolgot emelnék ki. Az egyik, az első probléma a korrektív hitelességünk problémája. Nagyon őszintén kell beszélnünk, másokkal kerülők nélkül, hogyha nehézségeink vannak, ugye nehéz elhitetnünk a beruházókkal a világ többi részéről, hogy valóban egységes valutánk van, hogyha az összes gazdasági és szociális döntés, amely párhuzamosan hozódik ezzel a monetáris unióval, nem egységes. Tehát továbbra is a nemzeti szuverenitást hangsúlyozzuk. Azt hiszem, hogy sokkal dinamikusabb elképzelésre van szükségünk, tehát ugye 92 óta kezdtük meg az euró megteremtését, és vannak olyan tagállamok, amelyek még nem részei az euróvezetnek, ezek is nagyon fontos politikai kötelezettségvállalást tettek, amelyet nem lehet intézményes, illetve magatartásbeli módosítások nélkül teljesíteni. Nos, azt hiszem, hogy az euró megtartása megéri ezeket az erőfeszítéseket, és a szerződések tiszteletben tartása, illetve annak elutasítása, hogy az Európai Bíróság beavatkozhasson ezen jogszabályokat illetően. Nos, ez a vonakodás, amely azt hiszem inkább a múlt része ehelyett egy konkrét és pragmatikus elképzelésre van szükség. Kérdés az, hogy sikerül-e meggyőznünk hitelességünkről azokat a személyeket, akik például a helyi nyugdíjalapokat kezelik. Ez itt a fő kérdés. Aztán minél nehezebbek a döntések, minél, minél összetettebbek, annál nehezebben győzzük meg a beruházókat hitelességünkről, és semmi esünk nincs arra, hogy meggyőzzük a polgárokat vegyük végre felnőtt szembe a polgárokat, nem hitethetjük el velük, hogy a régi dolgok változatlanok maradnak, itt most munkahelyteremtés és növekedésre van szükség. És egyesek, hogyha nem akarnak az euróövezetben maradni, ez az ő választásuk, de nekünk meg kell változtatnunk magatartásunkat. A második nagyon fontos dolog a demokrácia. Azt hiszem, hogy ez a szerződés csak felizzított azt az alapvető kérdést, amely nagyon fontos számunkra, azaz, hogy hogyan biztosíthatjuk a polgárokat arról, hogy súlyuk van a döntésekben, amelyek érintik a jövőjüket és az Európai Uniót. Amikor összeült az Európai Tanács, minden egyes tagja vitathatatlan nemzeti legitimitással rendelkezik, de ez nem azt jelenti, hogy ez kollektív legitimitás jelenlétét jelenti az Európai Tanácsban. Ez nem átláthatóságot jelent, és nem nyilvánosságot, hiszen itt hiányzik az ellenőrzés azon szerv felett, amely most dönt Európa sorsáról, és azt hiszem, hogy ez egy valós probléma. Ez nem a nemzeti legitimitások összeadódása, Franciaországban rendkívüli választási kampány zajlik, ez más tagállamokban is így van, és Európa nem kap elégséges súlyt. Aztán itt vannak az euroszkeptikusok, akik gyakran úgy beszélnek ezekről a témákról, hogy nem tárgyszerűek. Nos, tehát amikor az is fontos, hogy az Európai Tanács világos mandátummal rendelkezzen ezen dolgok végrehajtására, hogyan lehet ezt a mandátumot kialakítani és megújítani, a válság megoldása érdekében. A második dolog, amelyre már tegnap is kitértem, az externalitások kérdése. Hogyan tudjuk elérni, hogy a bizonyos tagállamokban hozott döntések ne bírjanak kétes kiadásokkal más tagállamokra, anélkül, hogy a polgároknak beleszólást ne engednénk ezen kérdésekbe. Itt van például a bér verseny kérdése. És a következmények a bérekre és a munkahelyekre. Nos, az egyik tagállammal hozott döntések kihatnak a másik tagállam ezen ö, feltételeire. A hatos csomag ö, újítása, makroekonomiai egyensúlyok ellenőrzése, ez egy jó irány, de mit lehet még többet tenni? Szeretném kiemelni, hogy nagyon messze vagyunk még a célok elérésétől, Ahogyan erre a Dán parlamentbeli kollégánk emlékeztetett, egy globális gazdasági vízióra van szükség, a fegyelem, a szigor nem elegendő, ettől szélesebb körű elképzelésre van szükség, és egy demokratikus megközelítésre, amely elégséges. A legnagyobb veszély az, hogy talán megmentjük az eurót, de az összes európai polgárt elveszítjük ennek során. Köszönöm. Okay, thank you Igen, köszönöm szépen. Akkor nézzük most a hozzászólásokat. A következő sorrendben kaptam őket, bár Nagy-Britannia kicsit túlsúlyban van, mint mondtam, kérem, mindenki a három perces hozzászólási időhöz tartsa magát, így a válaszadóknak is lehetőséget adunk, hogy még összefoglalják véleményüket a kérdéseket követően, illetve más is hozzászóljon. Az első hozzászóló Bill Cash, Nagy-Britannia, James Clapp is, szintén Nagy-Britanniából. Hát ebben a sorrendben igen, de vegyék azt is figyelj, vegyék figyelembe, hogy eurozóna országokról van-e szó, vagy sem. Én vagyok az elnök, és Szacelli úr jön utána Szlovéniából, Luxemburg, Pevans Perez, Lyndon Harrison Nagy-Britániából, Zsorzsetti úr Olaszországból, és Donahue úr Írországból. Úgyhogy először Bill Cashnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elmártól most azt hallottuk, hogy a szerződés szabályokat fog bevezetni, hogy betartsák a szabályokat. Meg kell, hogy mondjam, hogy súlyos kétségek vannak-e megállapodás jogszerűségével kapcsolatban. Hogyha európai közösségként vagy unióként elindulunk egy úton azon az alapon, hogy a szabályok visszavonása vagy nem betartásáról van szó egy olyan egy, egy ilyen eljárás alapján akkor felmerül, hogy az Európai Unió életképes-e vagy sem. Tegnap azt hallottuk, hogy nem akarunk kockázatokat vállalni, illetve váll még akár kockázatokat inkább, mint kalandokat. A demokrácia, ahogy francia barátomtól hallottam, alapvetően fontos az egész folyamathoz. A jogszerűség és a jogállamiság függ a demokráciától. Egy sor egyéb kérdés van professzor eh, Paul Craig nagyon tanulságos disszertációt adott tanulmányt a szerződés jogszerűségéről például a szakbizottságunknak. Egy, kérdés, egy mondatot idéznék. Meg kell fontolni, hogy a szerződés új funkciókat is ró -e az európai intézményekre, hiszen ez ellentmondana a meglévő Lisszaboni szerződésnek és alapelveknek, és utána 11 oldalon keresztül elemzi ezt. Nos, ennek tükrében és egyéb jogvélemények tükrében, amelyeket a legmagasabb szinten is írtak, súlyos kérdések merültek fel. Tudjuk, hogy már korábban is megszekték a stabilitási paktumot. Dióhéjban azt mondanám, hogy a mozgás érte, érdekében, mint Vivian Redding mondta, politikai b Európai Unió felé akarunk menni, és mégis egy olyan munkát, ami megoldhatatlan, egyszerűen formális szabály szintjére kívánjuk emelni. Ez nem csak Nagy-Britániát, az Egyesült Királyságot érinti, hanem minden tagállamot. Ezek az aranyszabályok ugyanis ez alapján teljesen mindegy, hogy azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk tagja ennek még nincs hozzá fűzni valónk. Nem, mert pontosan azt mondom, hogy az intézmények haszna, a bizottság és a bíróság eh, haszna, előnye igencsak kérdéses és eh, megkérdőjelezhető. Úgyhogy ennek tükrében azt mondom hangsúlyozottan, hogy rendkívül veszélyes és nagyon síkos talaj azon feltételezés mentén elindulni, hogy teljesen jogszerű amikor súlyos kétségek vannak. És hadd fejezzem be azzal, hogy az Egyesült Királyság fenntartotta álláspontját, és néhány nappal ezelőtt ezt egy levélben is megküldte a nagykövetünkön keresztül a tanács titkárságának. Rámutattunk arra, hogy nem pusztán London City-éről van szó, nem pusztán a belső piacról, hanem egyéb dolgokról is, amelyek a, annak a szívét, lelkét érintik, ahogy az Európai Unió működés. Részletesebben is el lehet ezt mondani, bár nem szükséges szerintem. De súlyos kérdés ez, és lehetetlenségnek tartom azt, hogy ne lennének sokan e teremben, akik nem tudják, milyen súlyos kérdés ez, amely saját szavazóik, állampolgáraik mindennapját fogja érinteni. Alkotmányos változást rendelnek el országaikra, ami szerintem egy törvénytelen megállapodás lesz. A következő James Capison, Nagy-Britannia. Elnök asszony, a nemzetközi bajtársiasság és harmónia érdekében későbbre halasztom kérdésemet, hogyha valaki más kíván a helyemre lépni. Nekem teljesen jó az a sorrend, amit elmondtam, úgyhogy maga jön. Ha így, akkor nem szeretnék további diszharmóniát generálni. Három kérdésem van. Elmár Brocknak, ha lehet. El, Gondolja-e, hogy ez nemzetközi megoldás, megállapodás, vagy pedig közösségi megállapodás ez a szerződés? A második, a, sér, a törvénysértésekkel kapcsolatban úgy tudom, a nyolcas cikk foglalkozik. Gondolja el, hogy a bizottság áll a törvénysértési javaslatok mögött és annak kezdeményezése mögött, vagy a tagállamok? És mi az oka annak, hogy ebben a cikkben van egy ilyen nagyon furcsa eljárás, mely szerint a bizottság kezdeményez dolgokat, de a tagállam fogja az Európai Bíróság elé a szerződésszegés kérdését bevinni. Mi az oka ennek? Hogy pont ezt a formát választották végül pedig, mi van akkor, és reméljük, hogy valóban stabilitás, növekedés, versenyképesség, munkahely és minden egyéb meg, meg lesz. Mi lesz a demokráciával akkor, hogyha az egyes országok vagy országcsoportok körülményei az egyes monetáris politika hiánya miatt, és, az, és azok, akik nincsenek benne az egységes valutában, súlyos problémákkal szembesülnek, deficitesek lesznek, nem lesznek versenyképesek, és nem tudják a paktum követelményeit betartani, anélkül, hogy egyre mélyebb adósságba, hiányba ne csúsznának, óriási kiadási oldal növekedésekkel. Mi lesz, hogyha magas lesz a munkanélküliség, ifjúsági munkanélküliség, mekkora megtakarító intézkedéseket rendelnek majd el az országokra vonatkozóan, egyáltalán hogyan fognak fogják érvényesíteni a megállapodásnak a rendelkezéseit, és mi lesz ennek a különböző választókerületekben a haszna? Mr. Szecselli. Szecselli úr Szlovéniából kap szót. Hvala lépa. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjen meg nekem is néhány észrevételt a fiskális kompaktról, illetve a pénzügyi fegyelem általános kérdéseiről, ahogyan ezt a mai vita tárgyát, alapul, vita tárgyát adó dokumentum vázolja fel. Megítélésem szerint a dokumentum fő üzenete a harmadik, bekezdése, harmadik cikk első bekezdésében szerepel, ahol arról olvasunk, hogy a tagállamoknak kiegyensúlyozott költségvetéssel kell rendelkezniük. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem költhetnek többet, mint amennyit megtermelnek. Mi több? Ez tovább eh, is görgethető, ugyanis a felelőtlen hitelfelvétel nem lehet alapja a növekedésnek. A növekedés alapja kizárólag a kompetitív gazdaság lehet, amely új munkahelyeket teremt, növekedést teremt, és természetesen itt kell szólnunk a munkanélküliség kérdéséről is. Megítélésem szerint tehát az Európai Uniós tagállamok egy új és nagyon is stratégiai jellegű döntés előtt állnak, amelyeknek következtében nem egy tagállamban takarékossági intézkedéseket kell, hogy bevezessen, és a pénzügyi konszolidációra is szükség lesz. Ám ez a pénzügyi konszolidáció nem lehet végcél. Ez csak a versenyképesebb gazdasággal karöltve az innovációt és a nagyobb versenyképességet kell, hogy megteremtse, akár az ázsiai országokkal vagy az USA-val is összevetve. Összességében a jövő európai nemzedékei nem szabad, hogy hitelek alapján lépjenek tovább, hanem csak a saját maguk által termelt javakat oszthassák el újra. Sok ország, és egyébként Szlovénia is hozzátartozik ezen országokhoz, tehát sok országban jelentősen megnőtt az államadóság az elmúlt években. Három évvel ezelőtt 24%-a volt a GDP-nek az államadóság, most már több mint 50. Ezek az országok új kihívások előtt állnak, és az új generációt megfelelő finanszírozással kell biztosítani, az ő életüket így kell biztosítani. Nos, 2012-ben ...2012-ben 5,6%-ról 3%-ra kell csökkentenünk a költségvetési deficitet, és az aranyszabály, amelyet az országok bevesznek az alkotmányokba, biztosítja, hogy a kiadás és az adóbevételek egyensúlyban legyenek. A kompakt végrehajtása tekintetében sok problémára is számítunk, de stratégiailag szemlélve azt mondhatom, hogy megfelelő úton járunk. Mind Szlovéniában, mind pedig Európában a gazdaság területén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Alex Bodru kap szót Luxemburg, Luxemburgba. Merci, madame la présidente. Je préfère... Köszönöm, elnök asszony. Két megjegyzésem lenne. Az első a költségvetési paktumról, a második pedig az aranyszabályról. Ami az államháztatásokat illeti, azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy közös célokat kell rögzítenünk, valamint eszközre van szükség, hogy felülvizsgáljuk ezeket. Tehát egy megelőző és egy represszív intézkedéscsomagra egyáltalán szükség van. De természetesen nemzeti döntés kell, hogy legyen, hogy hogyan érik el ezeket a célokat. Tehát azokat az eszközöket, amelyekről a célok, amelyek a célok eléréséhez szükségesek, azokról a kormányok, illetve nemzeti kell, hogy döntsenek. Némileg nyugtalan vagyok, amikor megnézem a feladatok megosztását, a tanács, illetve a bizottság egyre nagyobb súlyjal rendelkezik ezen eszközök elfogadását illetően, ami tehát a célok eléréséhez szükséges eszközökről való döntést illeti. Szerintem az Európai Parlament beavatkozik ebbe a folyamatba, de nem tagadhatjuk, hogy a nemzeti parlamentek mozgástere szűkül. Talán a nemzeti parlamentek közötti eszmecsere hasznos lehetne, a nemzeti parlamenti képviselők közötti eszmecsere, azt illetően, hogy hogyan ültetik át a nemzeti jogba a hatos csomag, új szabályait, illetve a kormányközi szerződést. A második megjegyzésem az aranyszabályhoz kapcsolódik. Némileg megkönnyebbültem, amikor láttam, hogy a kormányok elhagyták azt az elképzelést, hogy az nemzeti alkotmányokba kötelezően be kell illeszteni ezt az aranyszabályt. Nos, az aranyszabályt illetően a stabilitás és növekedési paktum ugye egy nemzetközi szerződés és ott már szerepelt a költségvetés egyensúly elve. Most mi a hozzáadott érték, hogyha ezt a szabályt a nemzeti alkotmányokban is rögzítjük? Másodszorban olyan országokban, mint például Franciaország vagy Németország, az alkotmánybíróság ellenőrizheti, hogy a költségvetési törvény ö, alkotmánynak megfelel-e. Nagyon sok olyan tagállam van az EU-ban, ahol ez nem létezik. Európa nem kényszeríthet egy új alkotmányos rendszert a különböző tagállamokra. Azt hiszem, hogy mindenképpen szükség van egy bizonyos rugalmasságra ezen aranyszabály beillesztését illetően a nemzeti jogszabályokba, hiszen ha ez nem ö, kerül biztosításra, akkor nagy zűrzavar alakulhat ki nagyon megkönnyebbültem, hogy ezt az elképzelést elhagyták, és végül a józan és győzedelmeskedett. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A foglalkoztatási szakbizottság tevője tartott volna előadást, de sajnos nem tudott ideérni, úgyhogy most megadom a foglalkoztatási szakbizottság elnökének a szót aki nem más, mint Pervans Berez, tessék, Pervans. Köszönöm, elnök asszony, a foglalkoztatásügyi szakbizottság elnökeként illetve személyesen saját nevemben szólnék. Ami az euróvezet történetét illeti, nos a szakértők, a figyelmes megfigyelők 2007-ben, 2007-et sem kellett, hogy megvárják, hogy megállapítsák, hogy a stabilitási és növekedési paktum szabályainak rendelkezései nem működnek tökéletesen, hogy könnyedén fogalmazzak. Már 2007-es év elején, amikor megvontuk a stabil, az euróvezet működ, es, működésének első tíz éve mérlegét, már akkor tapasztalható volt, hogy a stabilitás és növekedési paktum, amely egyfajta aranyszabályként kellett volna, hogy működjön, Nos, ezt illetően láthattuk, hogy különbségek vannak a versenyképességben, makroökonomiai különbségek vannak az euróövezetben, és ez fenntarthatatlan tett a dolgot. Most, amikor a helyszíni felelősök levonták a tanulságot ebből a helyzetből, Nos, megszületett a gazdasági irányítási csomag, a six-pack, a hatos csomag, a kiegyensúlyozás nem volt tökéletes, nem szavaztuk meg a Sixpack valamennyi elemét mindannyian, de minden esetre megerősítettük a szabályokat egyrésztről, egy új megerősítési szakaszban, és egy egyensúlyi pontot találtunk. A makroökonomiai egyensúlytalanságokra is figyelemmel voltunk elismertük ugyanakkor azokat a nehézségeket is, amelyeket az euróvezetés éveiben tapasztalhattunk. Nos, ezzel az új szerződéssel, amit elértünk, ezt nagyon gyorsan fel tudom sorolni. Az első dolog, egy új egyensúly a szabályok és a makroekonomiai egyensúlytalanság között, megpróbáltuk ezen szabályt az alkotmányba beemelni. Az, hogy aztán ezt a gyakorlatban hogyan alkalmazzák, hallottam volt brit kollégáimat, és sajnálom, hogy a brit kollégák nem részesei ennek a szerződésnek. Teljes mértékben elfogadhatatlan az a feltétel, amelyet ők támasztottak ezzel a szöveggel szemben. Hiszen nem lehet a pénzügyi ö, szabályok alól ki mentesítést kapni. Nos, ö, a szöveg kihez is címződik Görögországhoz, Írországhoz, vagy akár Portugáliához, amelyeknek nincs szükségük ezen szerződésre ahhoz, hogy alkalmazzák azokat a szabályokat, ö, amelyek rendkívül szigorúak. Tehát emögött egy nagyon nagy politikai tét van számos európai tagállamban és ebből a szempontból tegnap már nagyon sok minden elhangzott, illetve el fog hangzani ma délelőtt. Az az egyensúly, amelyet meg kell találnunk az euróvezeten belül. Nos, ez mindenféleképpen szigor, költségvetési nem szükséges. Az új szerződés első cikke utal a ö, növekedésre, de ugyanazon logika mentén. Tehát ha valaki tartja a költségvetési szigort és helyreállítja az államháztartás egyensúlyát, akkor visszatér a növekedés. Az Európai Központi Bank azt mondja nekünk, hogy a monetáris és növekedési politikához a legjobb hozzájárulás az elstabilitás megőrzése. Az európai gazdaságok szinte valamennyi tagállamban már nagyon súlyos árat fizettek ezért az aranyszabályért, amely nem teremt munkahelyeket, illetve növekedést. Ez tehát ezen vita tétje, illetve a szerződés ratifikálásának tétje, valamint az új egyensúly megtalálásának tétje. Nem tudok most a parlamenti dimenzióra kitérni, de talán még egy szót szólnék zárásként csak azért, hogy felhívjam az önök figyelmét arra, hogy amikor a növekedés és foglalkoztatás szavakat használjuk, és márványba véssük ezt a szerződést az aranyszabályjal, akkor ez nem jelent egyensúlyt. Az egyensúlytalanságot már számos év óta ismerjük az euróvezetben azokra az eredményekkel, amelyeket most megtapasztalhatunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Pervans azt mondta, hogy ez a személyes véleménye, amelyet elmond. Tehát nem a teljes foglalkoztatási szakbizottság véleményét mondta el. Ezt érdemes kihangsúlyozni. Most pedig Lyndon Harrison kap szót az Egyesült Királyságból. Viszont elnök asszony, én a House of Lords, az angol felső a Select Committee-ének nevében szólok fel. Minden politikai pártot képviselem, aki a szakbizottságban ül. Márciusban készítettük el a hatos csomag tervezetéről a jelentésünket. David Livington-t meghallgattuk a jelentés elkészítéséhez, aki az európai szemesztert is segített előkészíteni, és két héttel ezelőtt pedig a nyomonkövető vagy follow-up jelentésünket is elkészítettük, a fiskális kompakt szerződésről, melynek célja az Európai Unió versenyképességének növeked, növelése, a növekedés kiváltása. Egyetértek Elmar Brock javaslatával, hogy térjünk vissza a strukturális alapok célkitűzéséhez, és egyetértek Dán kollégámmal is, miszerint meg kell erősíteni a közös piacot, például a szabadalmi ügyek előbb revitellével. Persze segíteni akarunk Görögországnak, és bizonyítani szeretnénk, hogy a védelmi háló erősebb, mint volt. De nem úgy, hogy a de-leverage el, elvét alkalmazzuk, nem úgy tehát, hogy a cégeket eh, ellehetetlenítjük. Mi, mint a angol felsőház eh, adhok bizottságának tagjai, nem értjük, hogy a Fiscal Compact szerződésre miért volt szükség, és eh, úgy gondoljuk, hogy az Európai Bankügyi Hatóság vagy eh, a londoni pénzpiacok londoni megjelenése, hogy az Európai Pénzügyi Hatóság fontos munkát végez, de nem szabad veszélyeztetni a londoni pénzintézeteket. Kérem, elnök asszony, értse meg, hogy a House of Lords Select Committee-jének egységes véleményét közvetítem. Például a hiteminősítő intézetek munkájáról is megnyilatkoztunk de ugyanakkor azt gondoljuk, hogy egy európai hitelminősítő intézet felállítása nem oldaná meg a problémát. Publikálunk egy jelentést a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adókról, komoly aggájaink vannak ezzel kapcsolatban, és a több éves pénzügyi eh, tervidőszakról a 2014-2020-ig terjedő pénzügyi tervről is jelentést fogunk kiadni, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a jelentések segíthetnek majd a döntések meghozatalában. Egyébként az Európai Parlamentben képviseli a House of Lords-ot egy kollégánk, és tőlük megszerezhetik a jelentéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, most meg Giorgetti úr kap szót Olaszországból. Grazie, President. Köszönöm, elnök asszony. Olaszország azt hiszem, hogy meg is előlegezte egy kicsit ezeket az eseményeket a fiskál kompakt rendelkezéseit illetően, különösen az alkotmányos reformot illetően, amely a költségvetés egyensúlyát, illetve az aranyszabályt bevezeti, és ez a folyamat lezárul most már, hiszen a következő hónapban ez már az alkotmány része lesz. Azt hiszem, hogy ezzel nem kerül megoldása valamennyi probléma. A nemzeti alkotmányba való beillesztés ennek az aranyszabálynak, ez azt jelenti, hogy az első ellenőrzésre azelőtt kell, hogy sor kerüljön, mielőtt az európai ö, intézmények ennek a költségvetési rendeletnek az alkotmányosságát ellenőriznék. És itt a luxemburgi kolléga felszólalással is utalnék, hogy nem világos az, hogy mely szervek avatkozhatnak be ebben a szakaszban, tehát alkotmánybíróság vagy szemvevőszék. És szeretném megismerni véleményüket, elképzeléseiket azt illetően, hogy melyik lehet az a független testület a kettes cikk harmadik albekezdése szerint, amely értékelheti azokat az intézkedéseket, amelyek célja az, hogy egy adott ország visszatérjen a középtávú célkitűzéseihez. És nagyon fontos az alkotmányos reformban, amelyet elfogadtunk, Nos, ott vannak független ö, szervek a parlamenteknél e célra. És egy utolsó megjegyzés, személyes jellegű, a demokrácia koncepciójával kapcsolatban, valamint a részvétel kérdésével kapcsolatban döntéseinket illetően. Személyes tapasztalatom az olasz parlamentben, nagyon hosszú időre tekint vissza, és széleskörű egyetértés alakult ki valamennyi szerződés megszavazásakor. Nos, széles az egyetértés, de kevés az ismeret a nemzeti parlamentekben ezen kérdésekről. Amikor ezekről vitázunk, akkor itt csak a szakértő kollégák foglalkoznak ezzel, és nincs nagy részvétel a parlament részéről ezen kérdések vitája során. Azt hiszem, hogy a közvélemény figyelmét is fel kell hívni ezekre a nagy kérdésekre és a szuverenitás kérdéseire, hiszen egyes esetekben népszavazás kérdés is felmerül ebben az összefüggésben, noha az orosz alkotmány ezt nem teszi lehetővé. Azt hiszem, hogy meg kell találnunk a módját annak, hogy valamilyen módon bevonjuk a polgárokat is ezen döntésekbe, hiszen különben csak a drákói intézkedések formájában érzékelik az Európai Uniót adók vagy szociális megszorítások formájában. Uh, thank you. Um, next it's uh, Mr. Donahue from Ireland. Szóval Donahue úr Írországból kap szót. És mondhatom, hogy kikap utána a szót. Idén van Gog az Európai Parlament részéről. És Pinto úr Portugáliából. Donos úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Néhány kérdésem van, amelyet az Európai Parlament jelentéstevőihez szeretnék intézni. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy a nemzeti költségvetési problémákkal hogyan bánunk. Kérdezem, hogy nem úgy áll-e a dolog, hogy a nemzeti költségvetések problémáit mindenképpen meg kellene oldani, teljesen függetlenül attól, hogy létezik-e fiskális kompakt szerződés vagy sem. Hiszen, hogyha egy ország költségvetése, főleg egy kis, nyitott gazdaságú ország költségvetése, hiszen Írország ilyen, megrendül, akkor bizony én azt gondolom, hogy inkább európai támogatással feladom a szuverenitásom egy részét, semmint, hogy kiszolgáltassam magamat a pénzpiacoknak. Stratégiai döntésről van szó, de úgy gondolom, hogy a választók érdekét az szolgálja, hogy a szuverenitásunk részét feladjuk. A második kérdésem a makrogazdasági egyensúlytalanságokra vonatkozik, erről szól a hatos csomag, a six-pack elengedhetetlenül fontos, hogy ugyanolyan szigorral ellenőrizzük a célkitűzések betartását, mint az adósság vagy a deficit célkitűzéseinek vagy célszámainak betartását. Hiszen sok esetben az egyensúlytalanság, az makrogazdasági egyensúlytalanság a belső gazdaság elcsúszására vezethető vissza, és ez az oka annak a hitelválságnak, amelyel egy ország szembenéz. Tehát nem annyira az adózási rendszer helytelen volt. A harmadik kérdésem pedig a középtávú célkitűzésekre vonatkozik. A szerződés harmadik fejezetében van erről szó. Nos, hogyha egy ország középtávú céljait igyekszik elérni, megegyeznek a megfelelő megtendő lépésekben, ám a külső környezet behatása okán az ország még mindig nem éri el a deficit célokat, akkor, és ez a kérdésem, milyen szankciókra számíthat? Hiszen megfelelő intézkedéseket tettek, megfelelő úton jártak, de a külső helyzet, mondjuk úgy, begyűrűzése okán egyszerűen nem tudják elérni a deficit célokat, és úgy gondolom, hogy ez egy legitimitási válságot vetne fel. Erre kérdezek rá, hogyan működik ez majd. Köszönöm szépen, Viem Van Gogh kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Számos brit kolléga kifejezte véleményét. Tudják, hogy az aranyszabály bírt bizonyos kell a gazdaság történelmében, például Britanniában 2004 óta bizonyos közberuházásokat ez megakadályozott, és hogyha valóban megvonjuk Tony Blair időszakának valódi mérlegét, akkor azt hallhatjuk, hogy ez a mérleg ez jó volt, mégpedig azért, mert nagy beruházások történtek az állami infrastruktúrába, kötelezettségvárosokat adtak az egészség, vagy az oktatás területén, és a központi bank erőteljesen beavatkozott az államadóság monetarizálása érdekében. Egy olyan politika jött létre, amely lehetővé tette az euróvezeten kívüli Nagy-Britanniának, hogy megőrizze versenyképességét. Nos, értem brit barátaimat, akik szkeptikusak továbbra is az euró az Európai Unióval kapcsolatban az Európai Központi Bank nem tud ilyen módon beavatkozni, és az az aranyszabály, amelyet most javaslunk, ez nagyon nagy mértékben korlátozó jellegű. És csak a naiva gondolhatják azt, hogy az a korlátozó aranyszabály, amely szerepel a merközi szerződésben, az lehetővé teszi majd számunkra, hogy csökkentsük a deficitet, fellendítsük a növekedést és munkahelyeket teremtsünk csak azért, mert egy szövegben szerepel a növekedés, a munkahelyteremtés és a költségvetés konszolidáció. Nos, ez a költségvetés konszolidációs politika ez már az Európai Unióban tíz év óta hangoztatott cél. Pervans Berenz is elmondta, tíz év óta szorítjuk vissza a kiadásokat olyan időszakokban, amikor a konjunktúra romlott 2009 óta, minden egyes tagállamban visszaszorították a kiadásokat, a deficit növekedett, csökkentették az adókat, és ez hozzájárult ahhoz, hogy az államadóság növekedett, és nagy struktúrás deficitek alakultak ki. Nos, most a strukturális deficitre vonatkozó korlátozás, amely merközi szerződésben szerepel, ezzel némi időt foglalkoznék, amivel egyébként már tegnap is foglalkoztunk. Ez a strukturális deficit nagy egyet képezte a közgazdaság között. A strukturális deficit, ez elméletileg egy potenciális növekedési rátához társul a gazdaságban, amely stabil inflációt is feltételez. A legortodoxabb közgazdások körében a hosszú távú ö, növekedési ráta esetében ugye a termelékenység ugyanaz marad. Ebben az esetben nem lehet a nagyobb ö, deficitet ö, tolerálni a GDP arányában. Az a nagy probléma viszont, hogy ez a struktúrás deficit koncepció nem ö, megbízható, és tapasztalatilag sem igazolt. Maga az Európai Bizottság is elismerte, hogy a struktúrás deficit rövid távon is változik, ennek a koncepciója rövid távon is változik, na a termékenységi költségek nem változtak, ez a folyó deficittől függ, amely a növekedés ráta függvénye és a kereslet függvénye is, amely az elmúlt időszakban romlott Európában. Tehát itt a fogyasztásról és a beruházásokról van szó. Mit is tett a merközi szerződés? Megtiltotta, hogy hozzányúljunk ezekhez a kiadásokhoz mert az európai a költségvetési konszolidációs politikát ö, intézményesítette. A struktúrás deficit koncepciója tehát nagyon törékeny elméleti szempontból, és a költségvetési politikák egy igencsak vitatott ideológián alapulnak. Tehát szerintünk újra kell tárgyalni a merközi szerződést, hogyha a szolidaris, európai mechanizmusokat akarunk, és um, lehetővé akarjuk tenni a tagállamok szemére, hogy visszatérjenek a növekedési pályára. Köszönöm szépen. Portugáliával adom meg Pinto kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy az adósság fék javaslata, tehát a deficit korlátozása a különböző országokban már 2010-ben nálunk tulajdonképpen benne volt egy törvényben, egy költségvetési törvényben, és 2015-ig meghatároztunk egy olyan eszközt, ami tulajdonképpen a fiskális megállapodás adósságfékjének felel meg. Ugye kérdés, hogy most ezt be kellene venni az alkotmányba sem, vagy sem, otthon, vagy maradjon csak nálunk is egy törvény. Jelenleg országom strukturális kiigazítási intézkedéseket hajt végre, és a politikai erők 80%-a a parlamentben, de a lakosság körében is támogatja ezt. Viszont az intézkedések végrehajtása ennek ellenére nem lesz könnyű, ezért is vagyunk recesszióban. A gazdasági körülmények nem olyan kedvezőek, mint akkor, amikor az egyetértési nyilatkozatot írtuk alá. A fiskális megállapodás, a fiskális paktum végrehajtásánál a válság okaira is figyelni kell. És adott esetben azért nem, azt is meg kell nézni, hogy azért nem lehet elérni egy célt, mert a gazdasági növekedés nem megfelelő, csökkentek az ország exportjai. Ezeket mind-mind figyelembe kell venni, de most, most térnék rá arra, amiért felszólaltam. Úgy gondolom, hogy ez a szerződés erősíteni fogja a költségvetési fegyelmet, de mégsem lehetett minden partnert bevonni. És ez az oka annak, hogy kettőt ki is hagytunk, és itt államközi megoldás kell, hogy legyen. A költségvetési év végéig ugye korrekcióra lesz mód, ezért megint csak egyfajta mozgó célpontról beszélünk. Mi a helyzet a szolidaritással? Kérdezem, nem lett volna-e jobb, hogyha a bizottságnak adnák meg a jogkört arra, hogy a szerződésszegéses eljárásra elindítsa a bíróságnál a a vizsgálati eljárást. Mert ezzel egyből két legyet üthetnénk egy csapásra, a gazdasági növekedését is. És pont a gazdasági növekedés célja az, amelyet a strukturális alapoknál is figyelembe kell venni. Mert hogyha csak a, a költségvetési fegyelemre figyelünk, hogyha nem sikerül egyszerre gazdasági növekedést is megoldani, akkor bajban leszünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Oli Schmidt még beküldte egyik szó, ö, felszólalási kérelmét. Köszönöm szépen. Svéd liberális vagyok, és mint tudják, Svédország az eurozónán kívül esik. De szeretném a következőt hangsúlyozni, aláhúzni, hogy a legfontosabb dolog az az, hogy most itt vagyunk, és ezeket a kérdéseket beszéljük meg. mert nagyon veszélyes az, hogy Európát különböző kategóriákra külön választott dolgok vannak. Ezt soha többet ne tegyük meg. A történelem ugyanis azt mutatja, hogy ez drámai lehet Európa számára. Úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű ülések nagyon jók, és egyre jobbak. Az első talán még nem volt ilyen sikeres, vagy lényeges, de most valóban vita van, és meg kell, hogy mondjam, hogy nekem, tegnap is figyelj, itt voltam, és úgy döntöttem, hogy ma is eljövök, és azt hittem, hogy bár azt hittem, hogy csak az eurozónáról fog szólni, de nem, mert mindannyiankról szól, hiszen mindannyian össze vagyunk kapcsolódva, és egymástól függünk. És tiszteletben kell tartanunk azokat a megoldásokat, amiket a nemzeti parlamentek és ezeknek az országoknak az állampolgárai választottak. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez a három ország, nálunk is népszavazás volt, Dániában is, Eh, Nagy-Britániában is, Dánia és Nagy-Británia derogációt akart, eh, tehát e három ország nem akarta, de a többi csatlakozni akart az eurozónához. Tehát meg kell találni a módját annak, hogy ilyen dolgokról tárgyalhassunk. Anélkül, hogy legalábbis azt sugaljuk, hogy, ne le, hogy bizonyosan, vagy néhányak közülünk nem tartoznak ide, mert mindannyiunknak itt kellene lennie. Köszönöm szépen, más nem kért szót de nagyon sok kérdést intéztek a parlament előadójához. Fordított sorrendben kérem meg az első felszólalókat, úgyhogy most Elmárral kezdjük. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. először is azt mondom, hogy 25 ország beleegyezett, hogy együtt halad, ami azt jelenti, hogy nem osztottuk meg az Európai Uniót. Egyelőre két ország átmeneti izolációjáról, önkéntes izolációjáról van csak szó. Mindannyiunknak hangsúlyozni kell azt, és értékelni, hogy az Európai Unió ne váljon ketté eurótag és nem eurótag országok közé. Van két kivétel, Nagy-Británia és Dánia, de rajtuk kívül minden ország jogilag lehetőséget kap arra, hogy a, teljes, a kötelességek teljesítésével csatlakozzon az euróhoz. Tény és való. És egyetértek én is azzal, hogy még sokkal jobb együttműködési lehetőségekre van szükség a nemzeti parlamentek és az EP között. Egyértelmű a Lisszaboni szerződésenktől függetlenül is, és a, nemzetközi alkot, a, nemzet, bocsánat, a nemzeti alkotmányokon kívül is, hogy a nemzeti parlamentek szerepének szerepe micsoda, és az is világos, hogy mi az EP szerepe. Ahhoz, hogy feladatainkat jobban be, el tudjuk látni, ahhoz többet kell beszéljünk. Csak így tudjuk köz, kölcsönösen, eh, tiszteletben és adott esetben ellenőrizni megnézni egymás eh, eh, munkáját. Teljes mértékben egyetértek Szilvi Gulárral, aki tulajdonképpen már meg is válaszolta a Beresz kollega egyik kérdését. Valóban az a kérdés, hogy vagy tartjuk magunkat az megerősített eh, szabályokhoz és azok hiteles jellegéhez, vagy pedig hagyjuk, hogy szétesik a piac a jövőben a nemzetek szétesésével, illetve a, a tagok szétesésével együtt. Az eurónál Nagy-Britannia egyértelműen kérte az opt Nagy-Britannia a fiskális egyezményhez csatlakozhatna, annélkül, hogy bármiféle hatása lenne Nagy-Britanniára. Mert teljes opt-outja van. Ha most a 25 keretében, vagy a 25 kapcsán versenyképességről beszélünk, akkor ezen nem lehet vál, változtatni. Az Egyesült Királyság is rá fog jönni, hogy bizonyos testületekben nem lesz ott a versenyképesség kérdésének kapcsán, de ez az ő döntése volt. De természetesen a nemzetközi jog értelmében, mert ez egy nemzetközi szerződés, megáll, a nemzetállamok szerződéseket köthetnek, hát nyilvánvalóan. És min, mindez a szerződéses felek szabad joga. Ez nem mond ellen sem a demokráciának, sem pedig a szerződésnek. A szerződő felek egyéb szerződéseket köthetnek. Úgyhogy a nemzetközi parlamentek eljárása így teljesen jogos. Nem látom én azt, hogy a nemzeti demokráciát támadná ez, vagy veszélyeztetné hiszen ez egy teljes mértékben önkéntes, demokratikus döntés volt. De egy dologra szeretnék jelezni, még hogyha csábítónak is hangzanak ezek a szavak, amiket hallottunk. Igen, Merkel asszony minimalizálná szeretné a, a kockázatokat azért, mert kockázatot vállal akkor, hogy országa más országoknak garanciát ad, ahogy azt más országok is megteszik. Szolidárisak vagyunk egyással. Mi 17-en és a többiek is, néhányan még. És nem lenne szabad az, hogyha valaki, aki nem szolidáris, a szemére hányja a többieknek, hogy nem akar kockázatot vállalni a szolidaritás kapcsán. Tehát az, aki nem szolidáris, aki nem vállal kockázat, még hogyha gazdaságilag helytelen is, hogyha összeomlik az euró, akkor Nagy-Britannia a, bels, a bankok belső helyzete, az eladósodottsága, magas munkanélküliségi és inflációs ráta miatt sokkal gyorsan drámai nehézségeket fog tapasztalni, mint néhány euró tagország. Minden gazdasági tény ezt mutatja. Ez egy olyan igazság, amit ne hagyjon, fél, ne hagyjon szemen, figyelmen kívül senki. A szerződés pedig érvényesítettük, még ha Nagy-Britannia nem is vehet részt benne, a szabályokat pedig a közösségi jogalkotás értelmében fogjuk érvényesíteni a Lisszaboni szerződés alapján, tehát még Nagy-Britannia is részt vehet ezen tanácskozásoknál a tanácson belül. Úgyhogy szerintem a 25 nagyvonalúságát mutatja ez, nem pedig annyira Nagy-Britannia nagyvonalúságát, de mégis egységet akarunk az Európai Unióban, nem pedig megosztottságot. Remélem, hogy a pénzügyi paktumra vonatkozó kérdéseket is megválaszoltam egyes. A, ezzel a hatos csomag és a növekedési paktum összekapcsolódásával kapcsolatban most egyetlen egyfajta szankció vezethető be, ez a fordított szerződéses többség az Európai Bíróság döntése értelmében. És ez azoknak az országoknak az önkéntes megállapodása, amelyek hajlandók ennek alávetni magukat. Ezek közösen megállapított szabályok, és úgy gondolom, hogy még a sótok se, skótok sem vonakodnak London döntésének engedelmeskedni, még akkor sem, hogyha a közös döntésekről van szó, amivel nem mindig értenek egyet száz százalékig. De Szilvia érintette a következő kérdést, a szabályokkal teljesen világos, hogy ez a válság, ezt a válságot csak akkor tudjuk legyőzni, hogyha jelentősen növekedés lesz. De ahhoz, hogy hiteles legyen az egész, ahhoz két dolgot kell rendeznünk, szabály, a szabályokhoz tartani kell magunkat, eddig ezt nem tettük meg, és ezért vagyunk ilyen magas eladósodottságban, tehát a nemzetközi piacoktól való erős függés ezért alakult ki, elviselhetetlen piacoktól való függés minden állam értéke 55 milliárd bocsánat, 55 billió euró értékű, 55 billió. Nos, ilyen piacokon bármilyen valamilyen, bármilyen reális kapcsolat nélkül egy 500 billió euró értékben mégiscsak szükség van arra, hogy nemzeti, nemzeti, nemzetközi pénzügyi szabályokat hozzunk, mert az 500 millió az nem fogja felborítani a világot, és ezért fontos, hogy a pénzügyi szabályokkal, amiben Anglia nem akar részt venni, pedig ez az egyik oka a válságnak, ezt most végre rendezzük. Azt kell tehát biztosítsuk, hogy ne egyoldalúan lássuk, ez nem pusztán megszorító meg, intézkedések. A, dönt, a döntéseknek legalább a fele strukturális változtatás nagyobb termelékenységet, nagyobb stabilitást céloz meg. Strukturális változásokra szükség van, mert csak úgy tudunk megfelelően működni. Megfelelő versenystruktúrákra is szükség van ehhez, és éppen ezért többféle feladatról van szó, nem egyről. Éppen ezért nem szabad azt mondani sem, vagy helytelen kellene azt mondani, hogy az Európai Központi Bank fog majd a költségvetési fegyelemért felelni. Nem. Feladat pluralitás van. 500 billió euró Egy százalék a decemberre, a következő három évre már azért bizony, biztonságot ad, és, de ez egész más, mint az árstabilitás. Az Európai Központi Bank ezt csak úgy tudta elérni, hogy az én országomban nem annyira fixálnak a központi bank függetlenségére. Olyan országok, mint Németország, ha, azt mondaná, ha ugyanezt mondanák, és csak a másik oldalt néznék, csak a, a költségvetési fegyelmet, akkor baj lenne. Nem lehet intellektuálisan egy kérdésre összpontolni akkor, amikor legalább három kérdésről szó van az Európai Központi Bank teljes instrumentáriumáról, a strukturális átalakulásról, a stabilitásról. Csak így lehet a válságot legyőzni. Pontosan az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal ellentétben nem lehet a, bankot, nem lehet a válságot úgy megoldani, hogy a bankoknak a, a pénznyomó gépeit indítjuk csak be. Nem, meg kell próbálni költségvetési fegyelmet, strukturális változásokat és a növekedési instrumentumokat, eszközöket összehozni, így lehet egy, e, elindítani azt a folyamatot, hogy három év múlva versenyképesebbek legyünk azoknál az országoknál, amelyek most szkeptikusan nézik e, a lépéseinket és az 500 milliós összegeket akarják csak újra meg újra megismételni. Drámai változásokat kell a világban is megtapasztalnunk. A britek kínaiak, amerikaiak egyfajta pacifikus kereskedelmi zónát akarnak kialakítani. Nekünk nincsenek olyan nyersanyagaink, éppen ezért, hogy az európaiak nem állnak össze, és az összeállás azt jelenti, hogy nagyobb versenyképességük is van. Hogyha az európaiak, ha ezt nem teszik meg, akkor gazdaságilag és minden egyéb értelemben félresöprik őket. Erről szól ez a csata, és ezért fogok harcolni. Ezt fogom a választóimnak is mondani nem pedig olyasmit, amint a 70-es, 80-es, 90-es években mondtunk a választóknak. Hogy majd én szerintem azért a populisták is felismerhetik, hogy a választók is okosabbak már, mint korábban. Roberto. Roberto. Köszönöm. Megpróbálok válaszolni néhány kérdésre. Elsőként Bőkes és mások kérdése a legalitásra vonatkozó kétségek kapcsán. Jobban szerettem volna pontos példákat kapni, mert a legalitással kapcsolatos kétség túlságosan általános. Nyomatékosítom, amit megpróbáltam már kezdetben is elmondani, ami az aranyszabály alkotmányosságát illeti. Nos, ez az aranyszabály tehát nem kötelező, az áll a szövegben, hogy preferably, tehát lehetséges, hogy egyes országokban népszavazásra lesz szükség ennek kapcsán. Másodszorban az EU intézményeinek szerepe. Pontosan azért, mert a szerződés végleges formájában tükrözi a kötelezettségeket, ahogyan ezeket az EU jogszabályai meghatározzák, nem ad az intézményeknek új vagy ellentmondásos feladatokat a már létező feladataikhoz képest. A bizottságnak középtávú célokat meg kell határoznia, és meg kell határozni a struktúrás deficit koncepcióját, amely valóban nem létezik. Ez a struktúrás deficit, ez az, aminek meghatározzuk, tehát éppen ezért fontos, hogy kihatározza meg az Európai Bizottságnak, az EU-s jogszabályok alapján kell ezt meghatároznia. Nem adunk tehát új és eltérő feladatot az Európai Bizottságnak ahhoz képest, amivel már rendelkezik. Ezen túlmenően a szerződés köszönhetően az Európai Parlament és a Bizottság kötelezettségvárásnak kimondja, hogy a szerződést az Európai Unió szintjén kell végrehajtani az európai jogszabályok szabályoknak megfelelő eljárásokkal. Tehát amikor lesznek specifikus feladatok, amelyeket az EU-s intézmények kapnak, nos ezt az Európai Unió jogszabályának végrehajtása során szabályozzák majd. Tehát itt most az Európai Uniós intézmények bevonásának illegalitása tekintetben nem létezik ezen szerződés kapcsán, hiszen a szerződés az EU-s jogszabályokat tükrözi. És specifikus intézkedéseket is tartalmaz euróelvezet számára, mivel a 136-os cikk előirányozza, hogy legyenek specifikus szabályok az euróövezet vonatkozásában. Tehát ez a téma, amelyet mindig újra és újra felvetnek, az illegalitás, a szabály ellenesség, szabályszerűtlenség koncepciója, szerintem megalapozatlan. Van egy kényesebb kérdés, amely 8-as cikkre vonatkozik, az Európai Bíróság szerepe, és különösen a 8-as cikk második bekezdése. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy vannak kétségeim, de az Európai Bíróság fog dönteni arról, hogy alkalmazza a 8-as cikk második bekezdését, azaz lehetőnek tartja-e a 260-as cikk alkalmazását, amikor ellenőrzi egy ítéletének végrehajtását a 263-as cikk alapján. Ez a 8-as cikk első bekezdésében szerepel. De ez nem valakinek a feladata, hanem az Európai Bíróság alkalmazza vagy sem ezt a bekezdést. Meglátjuk, hogy mi történik majd a szankciókat, illetően ez valóban összetett kérdés. A szerződéssel három különböző szankcionáló mechanizmus és értékelő mechanizmus született. Az egyiket a 8-as cikk határozza meg, az Európai Európai Bíróság, amely azonban kizárólag a hármas cikk második alkebez, alke, albekezdésének megsértésével foglalkozik. Itt az Európai Bíróság értékelheti, hogy a tagállamok beillesztik-e az alkotmányokba vagy a megerősített jogszabályaikba az adott mechanizmust, és ezt a másodlagos jogszabályok révén alkalmazzák ezt a korrekciós mechanizmust. A 8 cikk csak ezt illetően a 263-as cikk alapján tulajdonít egy szerepet az Európai Bíróságnak. Ami viszont ezen mechanizmusok végrehajtását illeti, nos, ezek a nemzeti ellenőrző hatóságok ellenőrzés alatt állnak majd itt az Európai Bíróságnak ez semmi köze nincsen, ezek a normális, szokásos mechanizmusok, amelyekkel minden tagállam rendelkezik, amikor saját jogszabályának alkalmazását ellenőrzi. Aztán van még egy harmadik szint, ez a szankciók szintje a hatos csomag végrehajtása kapcsán. Tehát ugyanazok a tartalmak, amelyeket nemzeti szinten felügyelnek, ellenőriznek, ezek hogyha ezek a követelmények nem kerülnek betartásra, akkor közösségi szintű szabályok alapján is szankcionálásra kerülnek ezek az esetek, de ehhez a szerződésnek semmi köze nincsen. A hatos csomag irányoz elő szankciókat ebben az esetben. A szerződés ehhez egy veszőt sem tesz hozzá, illetve nem szüntet meg, és szerintem ez egy közösségi jogszabály, amely sokkal hatékonyabb, mint a szerződés, véleményem szerint. Tehát összességében a struktúrának három különböző szintje van, és három ellenőrzés és szankcionáló mechanizmusa. Georgetti kérdését illetően a független szervekre vonatkozóan. A hármas cikk értelmében a bizottság meghatározza az elveket, de aztán az egyes tagállamok feladata meghatározni ezen el, független ellenőrzési mechanizmusokat. Tehát ez teljes mértékben tagállami előjog. Nos, mindez nagyon jelentősen megerősíti a költségvetési fegyelem fejezetet, amely véleményem szerint bizonyosan feltétel a közös valuta kezeléséhez, de nem elegendő, és nem is a fő eszköz. E tekintetben egyetértek a kollégákkal, hiszen vannak itt nagyon, van itt sok más jelentős probléma. Az egyiket a portugál kolléga vetette fel a makroökonomiai egyensúlytalanságokra utalva. Igaz, hogy itt vannak problémák. A bizottság jelentésében az szerepel, hogy ami a deficitországokat illeti, ott 4 százalék a paraméter, ami pedig a többet országokat illeti, ott 6 százalék ez a paraméter, és sajnos látjuk, hogy Németország 5,9 százalékon van, nos, Bizonyosan sok tennivaló van még. A Ferreira szabályozás hatékony végrehajtásával kapcsolatban, ugye a makroökonomi egyensúlytalanságokkal kapcsolatban, hogyha ezeket nem kezeljük, akkor az euróövezet és az Európai Unió válságát sem tudjuk kezelni, e felől nincs kétség. A felől sincs kétség, hogy ha egy szigorúbb költségvetési fegyelem érvényesül tagállami szinten, ahol ugyanakkor eszközökre, forrásokra van szükség a beruházási foglalkoztatásügyi politikákhoz európai uniós szinten. Itt a projektkötvények témája merül fel az európai költségvetés, a saját források, a pénzügyi tranzakciós adó problémája, mindazon elemek problémája, amelyek most már döntő jelentőséget nyernek. Hiszen különben az egész szerkezet nem áll meg a lábán, mert nem kiegyensúlyozott. Nos, ez az európai intézmények, de a tagállami parlamentek felelősségét is felveti, hiszen nagyon nagy szerepük van ebben a folyamatban, és szeretném elmondani saját nézőpontomból a kormányok szerepe nagyon fontos, tehát itt nem csak az európai intézmények szerepe jelentős, hanem aztán az alkalmazás szerepe is nagyon fontos. Tetszik vagy nem tetszik, a kormányok az Európai Unió két kamarájának részévé válnak, tehát egyfajta szenátussá válnak, ami ott történik, az nagyon nagy szerepet tulajdonít az a parlamenteknek is nagyon fontos ezt a szerepet teljes mértékben betölteni és értelmezni. Fontos tehát a tagállami parlamentek és az Európai Parlament közötti párbeszéd mindezen szervek saját funkcióinak tiszteletben tartásával, de ez a téma nem ide illeszkedik, ezért tehát megköszönöm figyelmüket. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen ha jól emlékszem, akkor két ügyről, két kérdésről még nem volt szó. Donohue úr kérdése volt az egyik, illetve mind a kettő. Az egyik a makrogazdasági egyensúlytalanságra vonatkozott, illetve arra, hogy a hatos csomag, a six-pack eh, hogyan tudja ezeket megoldani, és a parlament a hatos csomag vitájában ez irányba próbált elmozdulást elérni de higgadtan látnunk kell, hogy nem sikerült igazi, szimmetrikus módon kialakítani a hatos csomagot. Már a scoreboard, az eredményjelző tábla és az indikátorok tekintetében sem vagyunk teljesen elégedettek, bár itt bevezettük az, a szigorú vizsgálatot, és ezzel sikerül az ön által felvetett problémákat megszólítani. Aztán nem tudom, hogy a külső hatásokra valaki válaszolni szeretne. Ugye azt kérdezte Donosi úr, hogy a középtávú célokat, hogyha nem éri el valaki külső hatások okán, akkor mi a helyzet? Ha jól emlékszem, van egy ilyen külön záradék erre vonatkozólag. Valóban ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon érdekes elem, és világosá teszi, hogy milyen fontos hogy a parlament, a bizottság és a tagállamok a hármas cikket a meglévő EU jogszabályokkal egységesíteni tudtuk. Hiszen a hármas cikk és a ném négyes cikk tekintetében fennállt a visz veszélye, hogy túl merevelemeket vezetünk be. Míg az új jogszabály, tehát az MTO szintjén lehetőségünk lett volna arra, hogy figyelembe vegyük az MTO-k definíciójában, tehát az ország specifikus célok, vagy a strukturális deficitok meghatározásánál más, kontextuális, a szélesebb környezetből eredő elemeket is figyelembe vegyünk. Például azt, hogy az egyik ország krízise hogyan hat ki, hogyan sugároz ki a másik országra is. Természetesen minden attól fog függeni, hogy a bizottság hogyan végzi munkáját, jól vagy rosszul. És itt az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti együttműködése múlik majd. Az a kérdés azon tehát, hogyan definiálja majd az Európai Bizottság az MTO-t, a strukturális deficitet, és hogy hogyan, milyen módszertannal veszük majd figyelembe a külső elemeket. hiszen a strukturális deficit nem, nem az a három százalék, amiről van szó, nem ilyen mereven kell nézni, hanem a strukturális deficit sok, sok különböző tényezőből adódik össze. Ezért nagyon fontos, hogy a külső tényezőket figyelembe tudjuk venni, de még egyszer mondom, mindez attól függ, hogy az Európai Bizottság milyen konkrét és megfelelő módon alkalmazza majd a szabályokat, de persze itt is a, mind a nemzeti, mind az Európai Parlamentnek szerepe lesz, hogy párbeszédet kezdeményezzem a szabályok alkalmazása tekintetében. Mondhatnám, mindennapi feladatunk lesz ez. Olvashatunk erről az újságokban, arról például, hogy hogyan döntöttek arról, hogy Belgium milyen költségvetési kiigazításokat kell, hogy végrehajtson. Nem csak számokról van itt szó, hanem bizony kemény politikai döntésekről. Az európai gazdaságirányítás át meg át politizált. És ez jól is van így. És azt hiszem, hogy a következő években sok mindent tökéletesíthetünk és javíthatunk e tekintetben. Egy szó a makroekonomiai egyensúlytalanságokról, hiszen a portugál képviselő erre helyezte a hangsúlyt. Egy eljárás elején való, vagyunk, amely teljes mértékben új és szinte forradalmi azon szellemhez képest, amiben megkötöttük a stabilitási paktumot. Az eurókezetén azt gondoltuk, hogy a szövegek, a szabályok csupán az államháztartás kezelését érintik, és aztán ugye kialakultak az magán eladósodottság magas szintjei és egyéb problémák. A bizottság felelősség elzón új eszköz alkalmazásában alapvető jelentőségű, és itt egy makroekonomiai politika van kialakulóban, amely valóban közössé válhat, és itt foglalkoznunk kell az externáliák kérdésével, amit eddig nem vettünk figyelembe. Egy másik ö, szó a külső szempontokról. Tegnap a finn kolléga szólt az eurókötvényekről, én egy saját kezdeményezésű jelentés jelentéstevője vagyok az, az, az eurókötvényeket illetően. Valamennyi kolléga megállapodásával alakítottuk ezt ki. Nos, ebben a válságban nagyon erősen magunkba fordulunk. Nagyon európai keretben próbálunk megoldásokat találni. Itt a ti kötvények megfelelőjére van szükség Európában, és az euró, mint nemzetközi valuta helyét kell megszilárdítanunk. Ehhez ösztönzésre van szükség a kiadásokat illetően. Nem ez az, a szellem, amiben a parlament dolgozik. A megoldás a külső dimenziója, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az euró irányítását megvalósítsuk, ez abszolút stratégiai jelentőségű. Köszönöm. Um, I, I know, Mr. Cash. Tudom, Tudom, Cash. Tudom, hogy Cash úr azt kértem, hogy válaszoljunk részletesen a kérdésére, amely a jogszerűségre is vonatkozik, de hát azt hiszem, hogy a brit alsóház vizsgálóbizottságának honlapjáról tudja letölteni azt a dokumentumot, amelyre ön is utalt. Ez nem csak az Egyesült Királyság, hanem az Európai Unió jogszabályának kérdését veti fel. Igen, nagyon érdekes kérdés ez, és az Európai Uniós jog szempontjait érvényesíti ez a dokumentum. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. A következő ülést 11 órakor kezdjük el. Így tehát SAC per kb. 3-4 perccel rendelkezésünkre, hogy kicsit Kipihenjük magunkat, mindjárt folytatjuk. chers collègues je vous propose de reprendre euh, place. tisztelt kollégák folytassuk munkánkat ezen megszakítás után utolsó szeánszunk következik amely egy eszmecserét irányoz elő az ECOFIN miniszterrel, Margaret Vestanger asszonynal. Köszönöm neki, hogy itt van körünkben. Nagyon fontos pillanat ez az ECOFIN tanácssal cserélünk eszmét, amely megvizsgálja az éves növekedési jelentést és az Euró Plus csomagot, valamint az a tavaszi európai csúcs előtt. És itt van velünk két biztos, Oli Ren, a bizottság alelnöke, aki a gazdasági és monetáris ügyekért, az euróért felel, valamint Andor László biztos, aki a foglalkoztatás ügyért, szociális ügyekért és a szociális befogadásért felelős. Mindhármukat üdvözlöm itt körünkben. Itt van a, önök előtt a legtöbb nemzeti parlament delegációja a 27 tagállamból, 24 vagy 27 tagállamból, és aztán a három Európai Parlamenti Szakbizottság tagjai. Második napja folytatunk vitákat, egyrésztről az éves növekedési jelentésről, de nem csupán arról, hiszen ma délelőtt az Európai Parlament két képviselőjével, akik tárgyaltak a fiskális szerződésről eszmecserét folytattunk, és mielőtt megadnám a szót kollégáimnak, szólnék néhány szót erről a speciális ülésről, illetve arról, amelyet tegnap lebonyolítottunk. Először a asszonynak adom meg a szót, aki a Költségvetési Szakbizottság elnöke maximum 5 percben. Pardon, merci Madame la Présidente. Mes... Elnézést, köszönöm, elnök asszony, biztos urak, tisztelt hölgyeim és uraim kollégák. Nagyon röviden mondanám el, hogy ez a két nap, amely még nem fejeződött be, amikor zajlanak ezek a találkozók, az első következtetéseket levontuk, így annak szükségességét, hogy nem csupán meg kell újítani ezt a tapasztalatot, meg kell ismételni ezt a találkozót, hanem intézményesíteni kell. Azt hiszem, hogy Pervans Berez azonnal vissza fog térni. Akár a az új szerződés 13-as cikkének keretében azon tagállamok esetében, amelyeket érint az új szerződés, mint pedig az európai szemeszter alkalmazásának keretében. Jól láthatjuk, hogy minden egyes tagállamunk, tehát minden egyes tagállami parlamentünk most már gazdasági és költségvetési politikájáról úgy kell, hogy döntést hozzon, hogy számításba veszi az európai dimenziót. Fontos tehát ez az eszmecsere minden egyes állam helyzetével, orientációjával, hozzájárulásával kapcsolatosan az európai, közös európai politikához, a közös európai célokhoz, azelőtt, hogy az illető visszatérne saját országába, és ott a költségvetésről pontosan döntene. És van még néhány más pont, amire kitérnék. Önök közül sokan tegnap délután és a munkavacsora során kiemelték azt a tényt, hogy konkrét nehézséggel kell megküzdenünk, mert nem ugyanaz a kiindulási alapunk, ami az általános gazdasági előrejelzéseket illeti. Az Európai Bizottság szolgáltat száfolhatatlan előrejelzéseket, az éves növekedési jelentés megfelel ennek az igénynek, de az költségvetés számadatait illetően mostanáig nem tudtuk megszilárdítani a nemzeti költségvetéseket, nem tudtuk ezeket konszolidálni az összes tagállamban, és ide még hozzá kell vennünk a 28. költségvetést, az Európai Unió költségvetését, az Európai Család költségvetését. Azt hiszem, hogy ez egy olyan eszköz, amire mindenképpen szükségünk van, amely lehetővé teszi majd számunkra, hogy amint meghatároztuk növekedés és versenyképességi stratégiánkat az európai szemeszter keretében, és évről évre a júniusi Európai Tanács dönt ezen stratégiák tartalmáról, valamint minden egyes tagállam és az EU szerepéről ezen stratégiák megvalósításában. Nos, mindez lehetővé teszi majd számunkra, hogy minden évben ellenőrizzük, hogy az egyes országok mit tesznek Európáért hogy mit teszünk a deficit és az elamadóság csökkentése érdekében, ezt mostantól szemszerűsíteni tudjuk, azt, amit minden egyes országunk tesz és tenni fog, a növekedés, a versenyképesség, az innováció, a kutatás, a jövőbeli beruházások, a megújuló energiák, az új technológiák, az európai hálózatok és a többi területén, Nos, ezt most nem tudjuk szemszerűsíteni, és azt hiszem, hogy amint meglesznek ezek az elemek, attól kezdődően biztosíthatjuk az Európai Unió jobb irányítását és az európai illetve a parlamenti ellenőrzést, amiért valamennyien felelősek vagyunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most kollégámnak, Sharon Borsznak adom meg a szót, aki az első panel elnöke volt, amely a költségvetési paktummal foglalkozott, melynek szövegét most vizsgálta az Európai Parlament. Öné a szó, kolléga, 5 percben szintén. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Tegnap igen gyümölcsöző vitát folytattunk a fiskális fegyelemről, a közfinanszírozások fenntarthatóságáról. Beláttuk, hogy alapvetően fontos demokratikus fórumot biztosítani EU szinten, ahhoz, hogy az alapvető vitákba bevonjunk mindenkit. Jele a legfontosabb dolgokat kiemelték, többen említették azt, hogy növekedésbarát fiskális konszolidációra van szükség, amely a bizalom visszaállításának az alapvető feltétele. A nemzeti parlamentek képviselői pedig elmondták, hogy hogyan lehet a, lehetett a közelmúltban saját országokban költségvetési fegyelmet érvényesíteni. A kett a túpekkel a kettős csomaggal kapcsolatban különböző képviselő és LP e képviselő is technikai és tartalmi kérdésekről is beszélt, mint például a 0,5%-os strukturális deficithez vezető útról is. A vita során, különösen az elmúlt, az elmúlt másfél év, elnézést, az elmúlt másfél nap vitája alapján kiderült, hogy nagyon fontos, hogy kell, hogy legyenek domináns eseme, elemek, amelyek eh, nem szükségszerűen párhuzamosan egyszerre kell, hogy eh, megvalósuljanak. Először konszolidálni kell a fiskális helyzetet a bizalom a helyreállítása miatt, de a növekedést is eh, a fiskális bevételek helyreállítása érdekében erősíteni kell. Erre újra meg újra visszatértünk, ez alapvetően fontos két párhuzamos feladat mindennek ellenére. Nagyon fontos, hogy fokozott koordináció legyen a tagállamok költségvetési folyamatai között. Ez felvetette a jogszerűség, az érzékenységek kérdését és egyéb nemzeti jogkörbe tartozás kérdését. Mint mondtam, az itteni folyamat része az, hogy fórumot, legitimitást kapjon az EU, EU szintű mm, interkonnektivitás. Nem lehet már a dolgokat elszigetelve tagállami szinten külön-külön végrehajtani. Ami a közvitát illeti, az Európai Parlament egyik előadója jelentés készítője a kettős csomagról elmondta, hogy aggodalomra ad okot az európai szintű vita időbeosztása. A nyílt közvitát úgy vélik, a zárt ajtó mögötti vitát megelőzően kellene megtartani, nem pedig fordítva. Viszont most úgy tűnik, hogy először a zárt ajtós viták vannak, és ezt követi majd a közvita. Lehet, hogy nem ez a legérzékenyebb módja a dolgok kezelésének. Részletesen beszéltünk a munkahelyekről, versenyképességről, növekedésről, az belső piac jelentőségéről, az egységes piacon belül a nemzetek erősítéséről. Emlékeztetünk mindenkit arra, hogy 20 intézkedés áll előttünk a, addig, hogy az egységes piacot véglegesíthessük, és csak azt követően léphetünk tovább a gyorsított gyorsított eljárásnak nagyon fontos szerepe van határozatokkal kapcsolatban, hiszen a növekedés sürgetően megköveteli ezeknek a lezárását. De itt be is fejezem, mert túl sok időt venne igénybe a továbbiak. Köszönöm, tisztelt kolléga! A fenntartható növekedés, munkahelyek és szociális előrehaladás nehéz gazdasági körülmények keretében kerekasztal során elmondanám, hogy két biztos szólalt fel, ennek során Lewandowski biztos úr és Hán biztos úr, három jelentéstevő, ketten az Európai Parlament részéről, egy pedig egy a, a ciprusi elnökség nevében 14 nemzeti parlamenti képviselő szólalt fel, és három kolléga az Európai Parlament részéről. A vita egészen nyilvánvalóan nagy mértékben visszatükrözte elképzeléseinket azt illetően, hogy Európának vissza kell térnie a növekedési pályára. Lewandowski úr nyitotta meg munkáinkat egy nagyon erős képpel, egyrésztről úgy vélve, hogy mostanáig azt éltük meg, hogy a béke osztalékát élveztük, és mostanára elfogyasztottuk ezt. A modern alternatíva az, hogy Európa globális szereplő igen, de ez most már nem elegendő. Itt máshogyan kell lépni, az európai projektet újra kell írni, és ez az Európai Unió kapacitását mutatja meg, hogy hogyan tud kilábalni a válságból, és hogyan tud a növekedés útjára lépni. Hán biztos úr elmondta ugyanebben a szellemben, hogy az Európai Unió költségvetésének eszközei, különösen a strukturális alap úgy tekinthetők, mint a növekedési politika eszközei az Európai Unió számára. Az Európai Parlament nevében a foglalkoztatásügyi szakbizottság jelentéstevője Cornelissen asszony négy fontos feladatra mutatott rá. Egyrésztről annak szükségességére tagállam, illetve európai szinten, hogy az európai dimenziót integráljuk az egyes szakpolitikákba. Egy deficitországban vagy egy többletországban a stratégia, a beruházási stratégia nyilvánvalóan úgy alakítandók, hogy számításba kell venni ennek nemzeti kihatásait, ugyanakkor európai dimenzióit is a lehetséges hozadott értéket hosszú távon kell gondolkodni, és 2012-ben gondolkodjunk el azon, hogy hogyan tudjuk a 2020-as stratégiát végrehajtani. A harmadik felhívás a következetesség javára, tagállam, illetve az európai szakpolitikákat illetően, és a demokrácia elvének fontosság, amikor meghatározzuk a nagy gazdaságpolitikai iránymutatásokat. A többi felszólalásban nagyon sok téma vetődött fel, a mobilitás témája többek között. Ez egy olyan kérdés, amelyet egy román kolléga vetett fel. Az, hogy vajon a mobilitás kérdése, ez egy akadálye, akadályok maradtak még fenn az Európai Unió területén, ez egy handicap, nyugtalankodnunk kell az agyelszívás jelensége miatt, amelyet megtapasztalhatunk bizonyos tagállamokban. Az a fiskalitás szerepe, amely újra konszolidálhatja a költségvetéseket, ezt szintén felvetették, az adózás kérdésével foglalkoztunk azt illetően is, hogy ez képes nagyobb egyenlőséget helyreállítani a különböző társadalmi rétegek között Európában. Nagyon sok felszólaló foglalkozott azzal, hogy legyenek következetesek a költségvetési célok az EU 2020-as stratégia célkitűzéseivel, felhívás érkezett a annak köver, hogy vegyük számításba a fiatalok helyzetét, és egy kérés, ahogyan a Masszurának is rámutatott, hogy a költségvetéseket hozzuk összhangba, illetve érjünk el szinergiákat, ahol közös stratégiai célkitűzéseink vannak a tagállami, illetve az európai költségvetések között. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos javaslat, és mindenkinek meg kell nézni, hogy mi ennek a következménye, amikor majd meghatározzuk az új javaslatokat a strukturális alapok tárgyában, vagy amikor a következő pénzügyi terv keretével megpróbálunk előrelépni a közös nomenklatúra tárgyában. 2005 óta Beszélünk egyébként az ütemterv harmonizálásáról, illetve a makroökonomiai adatok harmonizálásáról, amelynek alapján a tagállami költségvetéseket elkészítik, és még nagyon hosszú út áll előttünk. Egy megjegyzés, illetve eszmecsere svéd kollégámmal azon tanulságokat illetően, amelyek levonhatóak abból az útból, hogy Svédország kilábalt a nehézségekből. Nos, ott nem került sor a szociális állam lebontására. Hét évet vett igénybe ez a folyamat, és a svéd szanálás mindenképpen egy kedvező horizontot is nyitott a társadalom a számára Aztán a magyar kolléga kérdése vetődött fel még a szankciók megfelelőségét illetően a munkahelyteremtés területén. Végezetül az Európai Unió költségvetésének szerepe is felmerült, illetve a tagállamok költségvetéseinek szerepe. Amikor a tagállamok megszorításokkal szembesülnek, az európai költségvetésnél is szükség van erre, és az Európai Unió költségvetésének makroökonómiai kihatásai speciális szereppel bírnak. Lewandowski úr nagyon világosan rámutatott erre az Európai Unió költségvetése, a struktúrás alapok dimenziója jelentős kihatással bírhat egyes tagállamokban, nagyon sok régióban ösztönző, stratégiai ösztönző szereppel bírhat, és mozgósíthatja a beruházásokat, amely meghatározó jelentőségű, hogyha meg akarjuk valósítani azokat a célokat, amelyeket együtt kitűztünk. Nos, nagyon sok időt elvett ez a hozzászólásom, kicsit hosszúra nyúlt, elnézésüket kérem, elnézését kérem a miniszterasszonynak, az ECOFIN elnökének, azonnal megadom majd neki a szót. El akartam mondani, hogy milyen keretek között dolgozunk, a tavaszi európai csúcs előtt, amikor is elemzik majd a válságot európai szemszögből, illetve meghatározzák, hogy mi az európai hozzáadott érték. Minden egyes tagállamnak gondolnia kell erre saját költségvetése és saját nemzeti iránymutatásaik kialakításánál. Önnek adom meg a szót. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a bevezetőt is, és köszönöm azt is, hogy meghívtak ide. Egy valamivel szeretném kezdeni mondandómat, az EU 2020-as stratégiát szeretném felidézni, hiszen a cél, amelyet kitűztünk magunk elé, az elmúlt másfél-két évben megváltozott. Hiszen az EU 2020-as stratégia céljait már a gazdasági válság kontextusában kell elérnünk. És éppen ezért nagy kíváncsisággal tekintek e vita elébe, hiszen a legfontosabb szereplők itt vannak a bizottság, a tanács, az Európai Parlament, a Nemzeti Parlamentek képviselői, a szociális partnerek hiányoznak, de nagyon örültem például, hogy nemrégiben a szociális partnerekkel is vitát folytathattunk, ahol a makrogazdasági egyensúlytalanságokról is szó volt. Hiszen minél több embert be kell vonnunk a változásokba. Öt dolgot szeretnék felvetni. Öt üzenetem van, van, amiről csak nagyon röviden beszélek. Azért beszélek ezen öt dologról, mert ezek a krízis kezelésének fontos elemei. Először is. Hogyan stabilizáljuk Európát? A Görögországról hozott megállapodás nagyon fontos, biztosítja, hogy nem gyorsítjuk fel, nem mélyítjük el a krízist, illetve elkötelezzük magunkat annak érdekében, hogy megkeressük az okait a krízis kialakulásának, és stabilizáljuk a helyzetet. Másodszorban jól működik a pénzügyi ágazat. Sikerült a hitelválságot megkerülni, hiszen a kis és középvállalatoknak de a nagyoknak is jól működő pénzügyi ágazatra van szükségük. Harmadsorban biztosítani kell, hogy minden ország bölcsen konszolidálja a saját költségvetését, növekedésbarát módon tegye ezt. Ezek a Fiscal Compact uh, sarokkövei is, ezek a célkitűzések. Nagyon fontos tehát, hogy milyen módon hagyjuk végre el szerződés iránymutatásait. Negyedsorban az egyes tagállamok reformjáról szeretnék beszélni, melyeknek célja az, hogy biztosítsák, hogy mind az emberek, mind a parlamentek, mind a kormányok megfelelnek kötelezettségeiknek. Ötödik dimenzió, melyről beszélnék, szeretnék a növekedési dimenzió Európában. Hallom, hogy többen beszéltek itt erről a másfél napos vita során. Arról tehát, hogy a több éves pénzügyi terv kialakítása ne veszítse szem elől az EU 2020-as stratégia céljait. Nagyon fontos, hogy megőrizzük az egyensúlyt a nemzeti parlamentek és a nemzeti költségvetés kialakítása között egyrészt, másrészt az Európai Parlament és az Európai költségvetés között. A közös piac nagyon fontos szerepet játszik, Mindezt azonban úgy, úgy tudja játszani, hogy az európai növekedés tényezőit nem hagyjuk, nem veszítjük szem elől. Nos, a felvetett kérdésekről szeretnék most mélyebben beszélni. Hiszen az itteni vita egyik legfontosabb elemem abban rejlik, hogy a költségvetés, hogy felismerjük, hogy a konszolidáció és a költségvetési fegyelem nem mond ellent a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek. Mi több, azt mondanánk, hogy a költségvetési fegyelem előfeltétele munkahelyteremtésnek, hiszen a konszolidáció bizalmat szül, bizalmat teremt, és ez pedig biztosítja a pénzügyi stabilitást, és így csökkennek a kamatok. Ez biztosítja, hogy hozzáférhetőek legyenek a hitelek, és ez növelni fogja majd a magánbefektetéseket és a fogyasztást. A bizalom a jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hiszen a bizalom kérdése a, a, nem csak a pénzpiacokban, vagy egy fizetőeszközben tekintetében jelenik meg, hanem a politikai vezetők tekintetében is. Biztosítani kell tehát, hogy a fogyasztók úgy érezzék, hogy bízhatnak a politikusaikban. A kormányukban, a nemzeti parlamentekben, az Európai Parlament képviselőiben és működésében, a bizottságban és a tanácsban. Még egyszer mondom, tehát a növekedésnek nem fékje, gátja, hanem előfeltétel a stabilitás. Fontos, hogy prioritást adjunk a kutatásnak, fejlesztésnek, a zöld átalakulásnak, hiszen a krízis tanulságai, a krízisben azt tanultuk, hogy a konszolidációs és reform kötelezettségeinknek eleget kell, hogy tegyünk, és a reformokat lendületbe kell hoznunk, máskülönben lemaradunk a többi régiótól a világban, és nem tudjuk a munkanélküliség szorító problémáját sem megoldani. Milyen kihívások előtt állunk? Nos, amelyek előtt állunk, ezek szükségesé teszik, hogy nyíltan és dinamikusan közelítsük meg a problémákat. Nagyra értékelem hatos csomag kapcsán végzett munkát, hiszen ez biztosítja majd, hogy az európai növekedés drivereit, tényezőit sikerül helyzetbe hoznunk. Mondom, nagyra értékelem hatos csomag kapcsán végzett munkát, és a növekedési stabilitási paktum kapcsán végzett munkájukat is. Ezért a Dán elnökség egyik kulcs prioritása a végrehajtás. Ezen jogszabályok és szerződések végrehajtása. Új és jobb szabályokat fogadtunk el az európai gazdasági együttműködésről, de ezeket most végre kell hajtani. Máskülönben a döntéshozatali mechanizmus üresen fog működni, és elveszíti kapcsolódását a mindennapi élethez. Biztosítani kell tehát, hogy az európai szemeszterek is hozzájáruljanak e cél eléréséhez, sikerüljön közösen a kereteket kitöltenünk, illetve körül írhassuk az állam és kormányfői találkozók számára azon kereteket, amelyeket ők megtölthetnek tartalommal. Európai szinten a hatos csomag adja munkánk alapját, ebből ered a két következő javaslat, a kettes csomag. Ugye ez az EU tolvajnyelv, six-pack, meg two-pack, hatos csomag, kettes csomag, nem tudom, az emberek igazán értik, hogy miről van szó, de talán nem is az a fontos, hogy hogy hívjuk a dolgokat, hanem az, hogy mit tartalmaznak ezek a csomagok. Nos, ezek a csomagok azt biztosítják, hogy minden egyes ország gazdasági tevékenységét és költségvetési tevékenységét nyomon tudjuk követni. A tanács múlt héten a kettős csomag um, jogszabálytervezetében egyességre jutott, és hamarosan a parlament mond véleményt a, a kettős csomagról. Úgy gondolom, és ezzel zárom is mondandómat, hogy a nemzeti parlamentek szerepét meg kell erősíteni, és szorosabbá kell fonni együttműködésüket az európai szín, szintérrel. Másrészt nagyon fontos, hogy az európai szintér üzeneteit megfogalmazzuk a hazai politikában, hiszen a nemzeti politika az a terület, ahol megjelennek az európai politika célkitűzései, és ez jelenik meg a Fiscal Compact szerződésében. Azaz, az a felismerés, hogy az Európai Unióban elkötelezett, meghatározott elkötelezettséget megjelenítjük a nemzeti törvényekben is. Ez előbbre tud bennünket viszni, vinni. Az új Fiscal Compact egy igazi innováció, egy igazi újítás hiszen így a szigorú gazdálkodás szabályai a hazai törvényekre is vonatkoznak, és így jön majd létre az igazi európai gazdálkodás szelleme. Mindez persze feltételezi, hogy a nemzeti, hogy a tagállamokban megfelelő költségvetést fogadjanak el, úgy, hogy minél több információval rendelkezzünk, aztán a a parlamentekben, az Európai Parlamentben, itt és Strasbourgban tárgyalásokat folytassunk, a szociális partnerekkel tárgyaljunk, és így körvonalazzuk azt az utat, amelyen járni akarunk. Azt remélem, hogy a mai vita körvonalazza majd, hogy milyen javaslatokat tegyünk a növekedés barát beruházások tekintetében, az oktatás vagy a gazdaság kizöldítése tekintetében, hiszen ezek a növekedési markerek. Minnyáján tudjuk, mit teszünk, az egységes piaci jogszabály ehm, határozza meg munkánkat. Nagy Örömmel dolgozunk együtt mi a Dán elnökség részéről az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mr. asszony, nem akartam félbeszakítani, de kérem a biztosokat, hogy legyenek egy kicsit rövidebbek. Oli, talán szólj néhány szót arról a szellemről, ahogyan nyomon követted az Európai Parlament vitáját, hogy az európai dimenzióját a tagállamok növekedési stratégiájának tisztázni tudjuk. Az Európai Parlament valóban az első negyedében mobilizálódik amikor megvizsgáljuk a növekedési jelentés tartalmait, és egy orientációs dokumentumot készítünk két jelentés alapján. Gozes úr a gazdasági dimenzióval kapcsolatban, és Cornelissen asszony a foglalkoztatásügyi dimenzióval kapcsolatban készít dokumentumot. Az Európai Bizottságból egyesek úgy ö, érzik, hogy az Európai Parlament már elébe megy az, az Európai Tanács márciusi ülésének. Noha itt csupán egy parlamenti dimenzióról, egy nyilvános vitáról van szó ezen gazdaságpolitikai orientációkat illetően. Talán el tudnám mondani, hogy hogyan értékeli ezen vita parlamenti dimenzióját az Európai Parlament, illetve a Nemzeti Parlamentek részéről. Biztos úr, a szó 5 perc, 10 percben. Merci, merci Bervance, uh, madame. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt EP képviselők és tisztelt EU tagállamok beli nemzeti parlamenti képviselők. Először is nagyon örülök annak, hogy meghallgattam, meghallgathattam a vita következtetéseit, a tegnapi és mai európai szemeszterről folytatott vitájuk eredményét, és hogy beszélgethetek önökkel. Köszönetet szeretnék mondani Bósz asszonynak és Lemaszúr úrnak, hogy ilyen nagyon fontos eseményt szerveztek meg, és, össz, és átfogó összefoglalót adtak a konferencia elhangzott gondolatairól. Igen, bátorító azt látni, hogy az interparlamentáris konferencia az európai szemesztér elején már rendszeres eseményé válik. Különösen a beszámoltathatóság és a demokratikus legitimitás a gazdaságpolitikai koordinációval kapcsolatban olyan elem, amelyet nem hangsúlyozhatunk eléggé, különösen a válság idején, amiben még mindig benne vagyunk. Önök, mint az európai állampolgárok által közvetlenül választott képviselőt biztosíthatják csak a demokratikus jogszerűséget és a beszámoltathatóság érvényesülését. Az elmúlt két évben sikerült a, a gazdasági és monetáris uniót megfelelő architektúráját kialakítani, amivel a megerősített gazdasági irányítást is elindítottuk. Az új struktúrák célja, hogy minden tagállam gazdaságpolitikáját közös célként is értékelje és hozzájáruljon a kiegyensúlyozott növekedés, stabilitás, foglalkoztatás és társadalmi fejlődés célkitűjéhez, ahogy azt az európai szerződések előírják. Ehhez koordinációra és a politikai tervek támogatására van szükség a végleges nemzeti döntések meghozatala előtt, nem pedig azt követően, ahogy alapvetően korábban az történt és tulajdonképpen a hatékony politikai koordináció szempontjából sikertelenül. Éppen ezért az európai szemeszter lényege pontosan az, hogy az ex ante, illetve a priori koordinációt tegyük lehetővé, és az önök részvétele ebben nagyon fontos. Hölgyeim és uraim, az európai szemeszter 2012-ben az első valódi szemeszter az úgynevezett hatos csomag jogszabályával. Volt egy próba szemeszterünk, de ez az első a hatos csomaggal. Nagyon fontos új jogszabályok sora, fiskális és makroökonomiai egyensúlyhiány kezelésére vonatkozó intézkedések is lesznek, sokkal több, mint korábban. Az euróvezetben különösen a gazdasági és pénzügyi összekapcsolódások a tagállamok között oly mélyek, és az egyik tagállamban hozott döntésnek éppen ezért olyan egyértelműen direkt, közvetlen következményei vannak a többi tagországra is, hogy a gazdasági monetáris unió működését, működése szempontjából a koordinációt szükségesé teszik és előfeltételezik. Az új fiskális kompakt, amelyet 25 tagállam aláírt, és remélem, hogy ratifikálják is megfelelő időben. Tehát ezzel az új fiskális kompaktummal, amelyről novemberben döntöttünk, két további jogszabály javaslatot terjesztettünk be a hatos csomag kiegészítésére, a költségvetési nyomonkövetés és erősített felügyelet az euró övezet tagállamaira vonatkozóan. Az első a nemzeti költségvetések menetrendjének kiigazítása és értékelése még a nemzeti szintű jóváhagyásokat megelőzően. A második pedig a fokozott felügyelet a kockázatos tagállamokkal kapcsolatban a pénzügyi stabilitás mind az érintett, mind pedig a többi euró tagállam érdekében. Azt javasoljuk tehát, hogy igen messze menő európai szintű koordinációt vezessünk be a nemzeti politikák tárgyakra vonatkozóan. Lehetőség nyílik így arra, hogy a bizottság adott esetben egy módosított költségvetési tervet kérjen a tagállamtól akkor, hogyha súlyos nem megfelelést tapasztal a, az előírt politikák terén. Biztosítani kívánjuk azt is, hogy a tagállamok tartsák tiszteletben azokat a szabályokat, amelyeket saját döntésük alapján elfogadtak európai szinten. Egyhangú döntésre van szükség a tanácsban, 27 tagállam és az Európai Parlament egyhangú döntésére ehhez. A mi feladatunk, a bizottság feladata az, hogy a szabályokat tiszteletben tartsák, és mindannyian azt gyakoroljuk, amit prédikálunk. Tehát olyan bort igyunk saját hazánkban, amilyet itt prédikálunk Brüsszelben. Megfelelő működésre van szükség ahhoz, hogy Európa elég határozott és erőteljes legyen ahhoz, hogy a gazdasági válságot, mint a mostanit is, a közeljövőben és azt követően ki tudja védeni. Úgy gondolom egyetértünk abban, hogy a prevenció mindig jobb, mint a korrekció. Ez az európai szemeszter magja, és ez az új gazdaságirányítás magja. Hölgyeim és uraim, a szabályok, követelmények természetesen nem önmagukért való célok. Ezek csak eszközök. Eszközök ahhoz, hogy biztosítsuk azt, hogy az intézkedéseink valóban jobb növekedést, jobb foglalkoztatást, nagyobb stabilitást, nagyobb társadalmi fejlődést generáljanak, és ezeket az intézkedéseket hatékonyan tudjuk megvalósítani. Nagyon fontos, hogy, és tulajdonképpen erre szeretnék hozzászólásomban összpontosítani, ezek végrehajtása fontos. Ahogy az elnök asszony említette, az EU mint globális partner. E hétvégén a G20-ak ülésén az Európai Unió a globális irányításban betöltött fontos szerepének is hangot adhat, és nekem módom lesz Margaret Vestiál miniszterasszonyal az elnökség részéről képviselni fogjuk az Európai Uniót. A múlt héten a Mexico City-ben a G20-ak és a pénzügyminiszterek a folyamatos és jelenlegi pénzügyi kihívásokkal foglalkoztak. Most azonban sokkal pozitív volt a légkör a g 20 partnerek körében Európa az európai válságra adott válaszok miatt. Nagyon fontos, hogy a G20-ak átszervezték és, és elismerték a, az Európa európai választ, amit a stabilitás és növekedési út mentén a fiskális pozíciók erősítésével a válságra adtunk válaszként. Olaszországot említhetem például példaként. Tehát csökkenteni tudtuk a pénzügyi nyomást a hosszú távú refinanszírozási műveleteknél. Erősebb intézményeket építettünk ki az irányítási reformok alapján, és a növekedés, strukturális változások végrehajtása van folyamatban, és Görögországot is a fenntarthatóság útjára helyeztük. Elhangzott a G20 partnerei részéről, hogy erősen támogatják eltökéltségünket, hogy leküzdjük a válságot, és kilábaljunk belőle. Az éves növekedési felmérésünk ez évre vonatkozóan elindította az új európai szemesztert. Egyértelművé tette továbbá azt, hogy differenciált, növekedésbarát pénzügyi konszolidáció a bizalom visszaépítésén, visszaállításának előfeltétele. A költségvetésekben való bizalom lesz az, amely a növekedést ösztönzi. De még a növekedésbarát konszolidáció sem tudja önmagában azt a lökést megadni, ami a növekedési potenciál szempontjából szükséges. A növekedési potenciál kiaknázása az európai stratégiában, a válságra adott válaszban alapvető. Látom, hogy már elfogy az időm, úgyhogy hadd fejezzem be azzal. A növekedés, a munkahelyteremtés komoly kihívás a szükséges megszorítások idejében, amit a közfinanszírozás jelenleg tapasztal. De mégis a tagállamoknak súlyos válságot sikerült túlélniük elhatározottságuk révén. Csak gondoljanak a reformokra, a kiigazításokra, például Dániában, Hollandiában, a 80-as években, Svédországban, Finnországban, a 90-es években, vagy Németországban, Németországra az elmúlt évtizedben. Írország és Lettország a legutóbbi két példa arra, hogy a gazdasági helyreállással vissza lehet térni a növekedés útjára még a legkeményebb feltételek mellett is semmi oka annak, hogy ezt más EU tagállamok ne tudnák megvalósítani, beleértve a programországait. Még ha Európa jelenleg enyhe recessziót él meg, a stabilizáció jelei mégis látható, de további határozott lépésekre van szükség a stabilizáció útján, és ezért elmondható az, hogy valóban lehetőségünk van arra, hogy visszaforduljunk a stabilizáció, fenntartható növekedés, munkahelyteremtés irányába induljunk el. Nagyon fontos ez a fórum is, hogy e célt elérjük, nem csak az információcsere, a bevált gyakorlatok cseréjével, hanem a köztámogatás, a közös politikák, a reformok megvalósítása érdekében is, hiszen ezek létfontosságúak mindannyiunk számára, európaiak számára, csak így tudunk kiemelkedni a válságból, visszatérni a növekedéshez, munkahelyteremtéshez, és az állampolgárok is ezt várják tőlünk. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most megadom a szót Andor Lászlónak, aki a foglalkoztatás, ugye a szociális ügyekért és szociális befogadásért felelős biztos és kérném, hogy aki fel kíván szólalni a vitában, és még nem tette meg, az használja azt az adatlapot, amit kiosztottunk erre a célra. Biztos úr, önő a szó 10 percben. Thank you much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Úgy hiszem, úgy hiszem, hogy a tegnapi és a mai ülés nagyon fontos. Mind ami a tartalmakat illeti, mind ami pedig az eljárásrendet illeti. Nagyra értékelem azt a tényt, hogy létrejött a konszenzus a tekintetben, hogy túl kell lépni a fiskális fegyelem kérdésén, és a szociális kohézió és a munkahelyteremtés kérdését fel kell vetni. Hiszen az új európai szemeszter és az új európai kormányzás a foglalkoztatás és a társadalompolitika jobb koordinációját teszi szükségessé, úgy, hogy az ownership elve létrejöjjön, tehát hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek magukinak érezzék ezt az ügyet. Ezről szeretnék beszélni. Először is úgy hiszem, hogy a jelenlegi környezetben egyre még jobban kell koncentrálnunk az új munkahelyek teremtésére, jobban, mint valaha. A foglalkoztatási politikák elengedhetetlenek az intelligens és az integratív növekedés megteremtésében és a január végi Európai eh, Tanács is erről foglalt állást, és ezen a héten várható végleges döntés. Biztosítani kell, hogy a oktatás vagy az aktív munkahelyterem, munkaerőpiaci politikákat ne veszélyeztesse a takarékoskodás. Nagyon fontos az is, hogy a szociális automatikus stabilizátorok működjenek, és az európai gazdaság asszimetriáit megakadályozzuk, hogy ne nőjön tovább a szakadék a nagyon jól teljesítő országok között, és azok között, ahol recesszió van, és nagy a munkanélküliség. A bizottság idei jelentése, illetve növekedési jelentése szólt ezekről a szempontokról és azt mondja, hogy a prioritás először is az kell, hogy legyen, hogy megerősítsük a munkahelyteremtő kapacitást Európában, másrészt a bizottság számára prioritás a fiatalok körében jelentkező munkanélküliség elleni fellépés, és valóban a legkritikusabb helyzetben lévő tagállamokkal szorosan együttműködünk, Barózó elnök 8 akció csapat létrehozásáról is beszélt. A tagállamok feladata pedig az, hogy átfogó stratégiát dolgozzanak ki az ifjúsági munkanélküliség kezelésére, és gyakorlati javaslatokat is tegyenek a foglalkoztatás területén. Harmadsorban a hosszú távú munkanélküliség aktív munkaerőpiaci intézkedéseket tesz szükségesé, és szükségesé teszi azt is, hogy csökkentsük a szociális kirekesztést. Negyedsorban a szociális védelmi rendszerek hatékonyságát növelni kell, biztosítani kell, hogy ezek pufferként működjenek a kirekesztés és a szegénység ellen, és így megelőzzük a szociális elégedetlensége elterjedését. Végezetül pedig az oktatási és képzési rendszereket modernizálni kell és hatékonyabbá kell tenni korai intervenciós intézkedésekre is szükség van, amelyek a lemorzsolódást segítenek kiküszöbölni. Nos, ez a roadmap, ez az úti terv fontos és fenntartható um, célkitűzéseket tartalmaz. Cornelissen asszonyjal és Berez asszonyjal. az elmúlt plenáris ülésszak alatt megvitattuk ezt az úti tervet, és a tagállamok is támogatják a prioritásokat. A kritikus kérdés most már a végrehajtás hiszen sok szükséges intézkedést tagállami szinten kellett vég, kell végrehajtani, de ugyanakkor EU szinten kritikus eszközöket is alkalmazni kell. Röviden szólok tehát a pénzügyi eszközökről, amelyekre a jobb alkalmazáshoz szüksége van. A foglalkoztatási és szociális inklúzió területén az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap, a Progress, a Jures, a mikrofinanszírozási program, és persze az Európai Szociális Alap említendő meg a bizottság a következő programozási időszakra javaslatokat készített elő az alapok finanszírozására, az ESF és az ETF tekintetében, valamint a szociális változás és innovációs programról is elkészítettük a programunkat, és a tanács és a parlament asztalán vannak most ezek a dokumentumok. Amikor ezeket a javaslatokat elkészítettük, a bizottság külön figyelmet fordított arra, hogy különböző eszközökhöz kapcsoljuk őket, figyelembe véve az Európa 2020-as stratégia célkitűzését, és ennek főleg foglalkoztatási célkitűzéseit. Feladatunk volt az is, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, és a tanácssal és a bizottsággal egyeztessünk, be a nemzeti parlamentek véleményét is persze meghallgatjuk, Eh, kikértük, de nagyon fontos, hogy ne veszítsük el az igazi céljainkat szem elől ezen programok kapcsán, hiszen hogyha komolyan gondoljuk a munkahelyekben gazdag eh, talpraállást, akkor lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy eh, el is érjék a célokat. Hölgyeim és uraim, az ifjúság cél lehetőségeit megerősítő kezdeményezés, a Youth Opportunities in, eh, Initiative, azon tagállamoknak segít, ahol az ifjúsági munkanélküliség kritikus helyzetet ért el, és hogyha ezzel kapcsolatban kérdéseik vannak, akkor örömmel válaszolom meg ezeket. A programról csupán annyit mondanék most, hogy a bizottság a Youth Opportunities Initiative, tehát az ifjúsági lehetőség kezdeményezésről az áprilisi foglalkoztatási szociális miniszteri tanácsülésen számol be. A mondat alanya bizottság, ő számol be. Ezen felül pedig új kezdeményezéseket is ragadunk meg, és biztosítjuk, hogy az Európa 2020-as stratégia céljait ne veszítsük szem elől, és az intelligens, um, inkluzív és fenntartható növekedési pályára állítsuk az, az országokat, és uh, sikerüljön a strukturális változásokból eredő kihívásoknak is megfelelni. Ilyen a fenntarthatósági menetrend, uh, a transz technológiai átállás, tehát az ICT forradalom, a demográfiai kihívás, tehát a társadalom előregedése és a gazdaság kizöldítésének célja. Idén tavasszal egy foglalkoztatási csomagot mutatok majd be, ahol arra teszünk javaslatot, hogy az egyes zászlós hajó kezdeményezéseket hogyan terjesszük ki a munkahelyteremtés területére. Ez a csomag, melyet be fogok mutatni, a munkaerőpiac dinamikájának támogatását is előirányozza, mert majd annak érdekében, hogy a mobilitás és a pozitív átalakulás elérhető legyen. Egyetértek, Egyébként az elnök asszonyjal a tekintetben, hogy a választóknak el kell magyaráznunk, hogy mit is jelentenek ezek a szavak. A hatos csomag, a six-pack nem csak a fiskális felügyeletet biztosítja, hanem a pénzügyi és gazdasági politikák koordinációját is lehetővé teszi, úgy, hogy megelőzhetővé váljanak a makrogazdasági egyensúlytalanságok. Ezen új keretben a nemzeti és az Európai Parlament szorosan együttműködhetnek, és ez nagyon fontos, hiszen így teremthetjük meg az átláthatóságot, és így lehet helyes döntéseket meghozni. Ezért az új rendelet által előirányzott gazdasági párbeszéd nagyon fontos szerepet játszik. Engedjék meg, hogy még egy elemet kiemeljek az európai ö, átalakulásból, ez pedig az ownership fogalma. Azaz tehát, hogy az egyes szereplők magukének érezzék a célkitűzéseket. Az EBSCO tanács és az Európai Tanács következtetései is erről szólnak. Nem mindig egyszerű e célnak megfelelni, hiszen a foglalkoztatás mikro, a munkanélküliség pedig makroökonomiai szinten jelenik meg. Ezeket nagyon nehéz konzisztensen kezelni, de egy valamit mindenképpen meg kell állapítanunk. A munkanélküliség, a produktivitás és a versenyképesség állnak a makrogazdasági egyensúlytalanságok hátterében. Ilyen módon tehát az a fontos, hogy az EMKO és az EBSCO tanács jobban magáinak érezze ezeket az ügyeket, a szakpolitikákat jobban koordinálja. Különböző ö, módon cserélnünk kell a legjobb gyakorlatokat, a best practice eket is a társadalmi, szociális területen is. Mindez azonban nem elegendő, a gyakorlatokat is meg kell ismertetnünk másokkal, és a jó megoldásokat meg kell ismertetnünk. A bizottság pedig ilyen munkamódszereken gondolkozik a jövőben. Ezzel, hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy kijelenthetem, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együttműködését ebben a munkában nagyra kell értékelnünk, és éppen ezért játszik nagy fontos szerepet a mai esemény számunkra. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Következzék a vita a munkáink ezen részében. Számosan jelentkeztek. Sajnos azt kell kérnem, hogy a felszólás idejüket két percre korlátozzák. Először Filip Marinnek adom meg a szót, a gazdasági bizottság elnöke, ő a szenátusban. Köszönöm, elnök asszony, tegnap érkeztem, bizonyos kételyekkel. Feltettem a kérdést, hogy mi is lesz a tartalma és a haszna ennek az ülésnek. A munkák végeztével engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az eredmény az vegyes, vannak jó és kevésbé jó dolgok. A jó dolog az, hogy ez egy új dolog, ez a találkozó, az közösségi intézmények, az Európai Parlament és a tagállami parlamentek között. A kevésbé jó dolog az, hogy jobban fel kellene készülnünk konkrét szempontokkal a napirendre, hogy ne legyen egyfajta új parlament, ahol mindenki általános fejtegetésekbe bocsájtkoznak. Vannak nagyon fontos jó eszközök, jó dokumentáció, a brit konzervatívok is utaltak erre, de véleményem szerint a biztos úr legutóbbi feszülását hallgatva a politikailag korrekt általánosságokról, hát ez semmiféle hozzájárulást nem ad a munkánkhoz hogyha azt akarjuk, hogy ez a találkozó, ez az ülés hasznos legyen, és azt hiszem, hogy lehet hasznos, akkor konkrét témákat kell meghatároznunk, mert a hatos csomag, a kettes csomag, az új szerződés, az új nemzet, kormányközi szerződés mélységesen át fogják alakítani tagállami parlamentjeink munkamódszerét. Koordinálnunk kell, realista technikai jellegű megközelítésre van szükség, ez a parlamenti képviselők mestersége, itt nem nagy frázisokat kell pufogtatnunk, nem politikailag korrekt dolgokat kell elmesélnünk, hogy, és az jobb is lenne, hogyha a közvéleményünk nem hallaná. Nos, elnök asszony, szívesen visszatérek ide, hogyha ez a gyakorlat fejlődik majd a jövőben. Elnök, köszönöm tisztelt kolléga, Dali kolléga következik az ír képviselőháztól a ö, pénzügyi szakbizottság elnöke. Um, Madam Chairperson and... Elnök asszony, nagy öröm számomra az, hogy beszélhetek Önök előtt. Nagyon üdvözlöm ezt a kezdeményezést, hiszen a tagállamok számára igazán jó tapasztalat, hogy már, hogy kollega tagállamok tapasztalatából tanulhatunk. Még ha nem is vagyunk az Euró tag- tagja. Ma óriási kérdésről beszélünk, és mindenki a saját szempontjait mondja el a bankkal, a bankválsággal kapcsolatban. Más üléseken, tegnap például már hallottuk, hogy 3 millió embert érint a válság Európa szerte, és 23 millió munkanélküli van. Az ír háttér, ahonnan én magam is jövök, most elmondom, 10%-os a költségvetési deficit, de óriási az államadóság, és ennek majdnem fele a banki adóság. Messze megfaladja a GDP um, 130%-át hajlandók vagyunk arra, hogy a, a GDP 15%-át idén korrekciós intézkedésekre fordítsuk, 25 milliárd eurót. A bankrendszer a kapitalizáció feltőkisítés ellenére sem életképes még. Kétféle kérdésem van. Mi Európa szerepe és az ECB szerepe a, az EKB szerepe a bankválság megoldásában, hiszen olyan országoknál, mint Írország, ahol óriási az adóság, nagyon olcsó pénzt adott az LKB, e segítette a gazdaságokat. De Európának nagy szerepe van abban, hogy olyan országokat, mint a miénk is, fegyelemre szoktassa, és a és a bank ágazat számára is, illetve bocsánat, tőlük is megkövetelje az újabb erőfeszítéseket. Az a kérdésem a másik pedig a tagállamok tapasztalata, ahogy ön is említette, a 90-es évek és másod. Madame. Köszönöm, tisztelt kolléga. Kukuma Kutra kap szót a ciprusi képviselőház részéről az Európai Ügyi Szakbizottság alelnöke. Köszönöm szépen. Osztjuk a különböző kollégák által megfogalmazott aggodalmakat a decemberi határozat miatt, amelyet az EU tagállamok hoztak. Olyan változások ezek, amelyek Ezek olyan döntések, amelyek a tagállamok szuverenitását is befolyásolja. Ugyancsak a költségvetés terére vonatkoznak, de a szociálpolitikát is befolyásolják. Csökkentik a munkavállalói jogokat, növekszik a szegények és gazdagok közti különbség, kiéleződik a munkanélküliség problémája, különösen a nők és a fiataloké. A, az a drámai helyzet, amelyben a görög nép van jelenleg, az nem a görögök lustaságából adódott, nem, hanem sokkal inkább a törvény, a, a hatalom törvényeinek, a költségvetési feje, fegyelem, a valuta terén való fegyelem nem segít önmagában. Tényleg a növekedésre kell figyelni ahhoz, hogy munkahelyek legyenek, hogy a költségvetések a tagállami szinten is újabb beruházásokat tudjanak eszközölni, zöld technológia, K plusz F, KKV-k fejlesztése. Andor biztos úr ajánlásokat fogalmazott meg a foglalkoztatásra vonatkozóan, ami nagyon fontos. Hangsúlyozni szeretném azonban azt, hogy egy új munka és növekedési paktumra van szükség. A tagállamoknak egy növekedési modell kell, amit követhetnek. Tud, és ami aztán minden országban majd tükröződik is. Nem szabad, hogy a kényszerítés, az előírások kényszerítése legyen csak. Köszönöm. itt kap szót a francia szenátus gazdasági bizottsága részéről, aztán Szerzs Kamansú asszony. Köszönöm, A asszony. Először is csatlakozni szeretnék ahhoz, hogy üdvözöltük ezt a parlament közi ülést az Európai Parlament és a tagállami parlamentek részvételével nyomatékosítani szeretném az euróelvezet jellegzetességeit, mint ahogy itt mindenki, én is rendkívül mértékben ragaszkodom a közösségi módszerhez. Amit el szeretnék mondani, az az, az hogy az euróövezethez való csatlakozás megváltoztatta azon államok gazdasági adatait, amelyek valutája az euró lett, hiszen ezáltal már nincs lehetőség kiigazításra, monetáris kiigazításra ezekben az országokban. Természetesen az euró a közös valutánk, de vannak olyan országok, amelyek nem részei az euróvezetnek, nos ezek kiigazíthatják a monetáris paritás változtatása révén a helyzetüket, és nem ez a helyzet az euróövezetben, és ez egy nagyon erős követelmény, hogyha bekövetkezik egy baleset. Ugye most létrehoztuk a stabilitási és növekedési paktumot, akkor még nem is ö, láttuk előre ezeket a fajta baleseteket, amelyeknek kihatása a tagállami költségvetésekre nagyon erős ezért egy európai stabilitási alapot kell létrehozni, európai stabilitási mechanizmust kell létrehozni, hiszen nem az euróvezetbeli tagállamok vesznek részt ennek, nem az európai tagállamok vesznek részt ennek finanszírozásában, hanem az euróövezeti tagállamok, és ennek jelentős következményei vannak az országok költségvetésére. Ez indokolja a specifikus euróvezeti gazdaságirányítást. És természetesen valamennyi európai ország csatlakozni kíván majd az euróövezethez, de olyan nagyok a tétek, a feladatok az euróövezeten belül, hogy emiatt véleményem szerint specifikus gazdaságirányításra van szükség, és nem elégedhetünk meg a demokratikus ürügyjel. Szükség van arra, hogy kormányaink, amelyek a bizottság jóhiszemű elnézése mellett 2000 9-ig egy bizonyos módon jártak el. Most arra van szükség, hogy a parlament megfelelő ellenőrzést gyakoroljon, és az euróvezeti kormányokat nyomás alá helyezze elnök. Sancesca Masszó következik, aki a spanyol szenátus foglalkoztatásügyi szakbizottságának tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni, hogy ezt az interparlamentáris ülést megszervezték, egybehívták. Hiszen itt a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament képviselői találkoznak egymással, és a bizottság is a tanács képviselőivel. Ez kvázi ex ante készíti elő az európai szemesztert. Két észrevételem van, az egyik az európai költségvetésre vonatkozik. Nos, ebben a strukturális és a szociális alapok nagyon fontos szerepet játszanak, és utáni szeretnék arra is, amit a foglalkoztatási biztos, illetve amit Odirán mondott. Egyrészt az ifjúsági munkanélküliség elleni harcról. A költségvetési biztos azt mondta, hogy gondolkoznak arról, hogy hogyan lehet az európai alapokat jobban alkalmazni az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban hiszen nagyon sok hosszú távú munkanélküli van sok országban, de ugyanakkor az digitális világról és a transzeurópai hálózatokról is szólni szeretnék. A transzeurópai hálózatokat például támogatják, gondolok a földközi tengeri koridorra, amely nagyon fontos a növekedés szempontjából. Azután van egy további kérdésem is. A fiskális konszolidációra vonatkozik ez, a költségvetési konszolidációra, hiszen ezek biztosítják a pénzügyi stabilitást, ahogyan az ECOFIN elnök asszonya joggal mondotta. Másrészt ugyanakkor növekedési intézkedésekre is szükségünk van. Kérdezem a fórumot, hogy például az a spanyol döntés, miszerint 8,6% a deficit a tervezett 5%-kal szemben. Tehát, hogyha ilyen nagy 2,5%-os eltérést tapasztalunk, Mit tegyünk akkor? Kérdezem tehát a bizottságot, hogy lehetőség lenne arra, hogy valamilyen fajta rugalmassági eszközt alkalmazzunk, a, vagy pedig a költségvetés konszolidációjában nagyon mereven lépünk-e fel? A reform és európai ügyekkel foglalkozó bizottság részéről váltó következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Sokat beszélünk a fiskális fegyelem kérdéséről illetve arról a kettőségről, amely a növekedési politikák, növekedés szolgáló politikák és a pénzügyi fegyelem között állnak fenn, és az elnök azt, hogy azt mondta, hogy a pénzügyi fegyelem előfeltétele a növekedésnek, ezzel egyetértek. Ám a elmúlt két napos vita után azt a következtetést vonhatom le, hogy más-más fogalmakkal élünk néha, hiszen amikor a választóinkhoz fordulunk, és ezt, ezt az, amit meg kell tennünk, akár a népszavazás, akkor a normális parlamenti eljárás során, akkor azt kérjük, hogy engedélyezzék ezeket a lépéseket. És úgy hiszem, hogy a második aspektust világosabbá kell tenni a választók irányába, tehát a növekedést szolgáló kérdéseket. Hiszen az elmúlt napom, na vagy napokban e kérdést domborítottuk ki. Kérdezem az elnök asszonyt, Melyek a növekedés szakpolitikai előfeltételei? Hát ez attól függ, hogy kit kérdezek. Andor biztos világosan szólt egy-két ilyen szakpolitikai intézkedésről, de ugyanakkor vannak strukturális alapok, van, aki a strukturális alapok fontosságáról beszél, más a strukturális alapok kiegyensúlyozásáról, aztán a bizottság elnöke az EU 2020-ról beszélt, és arról beszélt, hogy 12 államfő és kormányfőtől egy levelet kapott a növekedési politika feltételeinek körvonalazásáról. Mondom, akár népszavazással, akár parlamenti szavazással döntünk a fiskális szerződésről. Ez egy 11, óra, 11 oldalas szerződés, ezt el tudom magyarázni a választóimnak, ha kell, de ugyanakkor, amikor a választók elé lépek, fontos volna, hogy a növekedés szolgáló politikákról is beszámolhassak nekik. Ne csak azt mondjam nekik, hogy ne féljetek, majd jönnek azok a lépékes is. Köszönöm szépen, most pedig Gariga Poledo úr kap szót, majd aztán Joel úr parancsoljon az Európai Parlament képviselője, Gariga Poledo. Nincs itt, tehát Joel úr kap szót a Dán Parlament Európai Szakbizottsága részéről. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen minden kollégának, hiszen kiváló, gyümölcsöző vitát folytathattunk az elmúlt két nap során. Nagyon sok kollega rám, lám, rámutatott uh, a panelben is arra, hogy nemzeti parlamenti képviselőként igazából duális szerepünk van. Egyrészt kötelességünk megvédeni, és elmondani azt, hogy mi történik az európai szinten, tehát otthon meg kell védenünk elmondani az, ami a munkahelyteremtés fiskális politika terén itt zajlik, de nemzeti parlamenti képviselőként jogunk, hogy bevonjanak minket ebbe a folyamatba, és ezért nagyon jó ez a folyamat hiszek abban, bár úgy gondolom, hogy még nem vagyunk egészen a célnál. És ez a kérdésem a bizottsághoz. Több előadó az elmúlt napokban rámutatott a munkahely kérdésre, amely abszolút fontos a válságból való kilábalásra, és ezzel egyet tudunk érteni. Az igazi kérdés az az, hogy hogyan értelmezzük mindazt, amit a fiskális kompakban a munkahelyteremtés számára, a növekedési politika számára előterjesztettek, hogy konkrétabb legyek. Az éves növekedési felmérésnél és az ország specifikus ajánlásoknál teljes mértékben biztosítani kell azt, hogy a nemzeti parlamenti képviselőket is bevonják ebbe a vitába, és hogy igenis az ottani parlamentjeik előtt elmondják ezt a vitát. Én kormányzati párt képviselője vagyok, és bízok a, bízom abban, hogy a bizottság a kompetens miniszterrel, aki ön mellett ül, majd tárgyalni tud és meg tud egyezni, de úgy gondolom, hogy nagyon sok országban még szélesíteni kellene egy kicsit a vitát. Tudjuk, hogy nincs olyan megoldás, ami mindenkire egyformán érvényes, és közös elvekre van szükség. Meg kell nézni, hogy mi az a stratégia, ami a nemzeti parlamentek kinek a joga, a szabályzat elindítása a bizottság, vagy a parlament, és ez ugye gond, még akkor is, hogyha nagyon jó az eljárás. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga, két percre megadom a szót Alexander Szerkasznak. Köszönöm. Biztos úr, néhány kérdést szeretnék önnek feltenni. Tudni szeretném, hogy polgártársaink, amikor fiskális konszolidációról beszélünk, Miért nem hallanak soha az adóalapról, a bevételekről, csak a kiadásokról beszélünk? Amikor a bevételekről szólunk, akkor adó kategóriákról ejtünk szót. Brüsszel csökkenteni kívánja a költségeket, a kiadásokat, Miért nem beszélünk a fiskális konszolidáció másik szempontjáról, még pedig a bevételek kérdéséről? Spanyolországot a leginkább érinti a fiskális konszolidáció problémája. Ez egy összetett kérdés, itt nem csupán csökkentésről van szó, hanem tevékenységet, foglalkoztatást kell teremteni. Köszönöm Andor úrnak, hogy folytatja ezt a küzdelmet, hogy a foglalkoztatást az európai vita középpontjába állítsa, azon országok vonatkozásában is, amelyek jelenleg végzik ezt a kiigazítást. Egyes kollégák szóltak erről, szeretném elmondani, hogy Spanyolországban most a fiatalok jövőjéről is beszélni kell, nem csupán a ö, rövidtávú szerződésekről, vagy az olyan szerződésekről, amelyek nem biztosítanak jogokat, és amelyeket csak azért kötnek, hogy a statisztikákat kitöltsék, hanem itt stabil munkaszerződésekre van szükség, amelyeknek hozzáadott értékük van, amelyek minőségiek, nem elegendő csupán munkahelyeket teremteni, az is fontos, hogy minőségi foglalkoztatást érjünk el, hogy ezen fiataloknak legyen jövője, hiszen jövőre van szükségük. Nem tekinthetjük őket csupán egy eszköz részének a statisztikák javítására. Tehát itt van strukturális probléma és a jövőbeli nemzetékek problémája. Kérem tehát biztos úr, hogy mondja meg valamennyi kormánynak, hogy foglalkoztatásra van szükségünk, de minőségére és a fiatalok körében. Még három kolléga kért szó, de már nincs elegendő idő, hogy az elnök a miniszter asszonynak adom meg a szót, és mindenki öt percben válaszolhat a neki feltett kérdésekre. Well, first of all, thank you very much. Köszönöm szépen először is a sok kérdést. Úgy hiszem, hogy a legtöbb kérdés ugyanarra a dologra irányult. Hogyan lehet mégpedig arra, hogyan lehet kiegyensúlyozni a növekedést és a konszolidációt. Hiszen az ember elsőre azt gondolhatnám, hogyha kevesebbet költünk, hol rejlik a növekedés. Ám a felszólalók legtöbbje éppen arra utalt, hogy meg kell akadályozni, hogy a költségvetési fegyelem megakadályozza a növekedést. Hogyha megnézzük az államadóság problémáját, akkor látjuk, hogy a növekedés magában nem volt fenntartható. Éppen ezért világos választ kell adni erre a kérdésre. A fiskális, vagy a fiskál compact áll az egyik oldalon, ez a költségvetési fegyelmet képviseli, de mi áll a másik oldalon? Az európai növekedés motorjait, a European Growth Drivers-t kell megtalálnunk, kidomborítanunk, helyzetbe hoznunk, biztosítandó, hogy minden eurót megfelelően használjunk fel a zöld átalakulásra, az oktatásra, a kutatásra és a fejlesztésre. Mondanom sem kell, nem könnyű feladat ez. A másik feladatunk az, hogy az egységes piac következő generációja ismét eh, kitűnő működjön, és hatalmas politikai feladat áll előttünk. A digitalizáció, az EU szabadalom és a szolgáltatások jelölik ki a növekedés pályáját. De látnunk kell, hogy a közös piac sok millió új munkahelyet teremtett, és hogyha ezeket a fontos lépéseket megtesszük, újabb és újabb munkahelyeket sikerül teremtenünk. Harmadsorban. Az egyes tagállamoknak végére kell hajtaniuk a reformokat, enélkül nem lesz növekedés Európában. Az OECD egy érdekes tanulmányt publikált nemrégiben arról, hogy a strukturális reformok hogyan befolyásolják a rövidtávú gazdasági fellendülést. És egy nagyon érdekes felismerést tartalmazott ez az OECD jelentés, mégpedig, hogy a reformok, a rövidtávú reformok, a közép- és hosszú távú munkaerőpiaci reformokat nem veszélyeztetik. A munkanélküliség kérdése igen aggasztó. Néhány héttel ezelőtt a parlament Strasburgi plenárisan szó volt erről. Szó volt erről a makrogazdasági egyensúlytalanságokról szóló szociális partnerekkel folytatott vitában. És a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező tanácsi formáció is foglalkozott a e kérdéssel. Áprilisban egy sor találkozót tartunk, szintén a e kérdésben és látni kell, hogy nem könnyű feladatok előtt állunk, hiszen hogyha fiatalokat a munkaerőpiacra akarjuk terem, terelni, e- ez a feladat, ez a legfontosabb feladat. Ehhez oktatási, képzési intézkedésekre van szükség, de meg kell őket gyökeresztetni, ha ezt a metaforát használhatom a munkaerőpiacon. Biztosítani kell, hogy helyüket megtalálják. Nem szabad elfeledkeznünk a fiatalokról hiszen ez a konszolidáció teremti majd, hiszen a konszolidáció teremti majd meg a bizalmat a piacokban, de a választókban is, a, a tekintetben, hogy a politikusok jó úton haladnak. Úgy hiszem, hogy gyakran aláérté, alábecsülik, hogy milyen nagyon fontos egy jól szabályozott, stabil alapokon álló és jól működő pénzügyi ágazat, hiszen tőlük származik az alacsony kamatú hitel a kis és középvállalatok számára, hiszen a KKV-k a kis és középvállalatok nélkül nem sikerül a munkahelyek számát jelentősen növelni Európában. Mit viszek tehát haza a tarsolyomban innen erről a találkozóról? Nos azt, hogy e két szempontot egyszerre kell érvényesíteni, és önök támogatnak bennünket ebben. Persze a tanács pacsoraiban, a bizottságban, az európai és a nemzeti parlamentekben fontos, hogy kompromisszumokra készek legyünk, de így működhet majd a rendszer. Köszönöm. Köszönöm, miniszter asszony, biztos úr. Uh, uh, Köszönöm szépen. A spanyol parlamenti képviselő Sánchez asszony kérdésével kapcsolatban, Spanyolország fiskális célkitűzéseivel kapcsolatban, nos, nyilvánvalóan ez az egyik legfontosabb kérdés az európai gazdasági és fiskális politikában jelenleg, és természetesen Spanyolország számára és az ottani gazdaságpolitiká szempontjából is a fiskális a, ö, fenntarthatóság, a gazdasági növekedés a legfontosabb. Nos, először is teljes körű információra van szükség, hogy milyen eltérések voltak. Tavaly, és mik voltak az okai ennek? Ez második pedig az, hogy a fiskális konszolidációra vonatkozó adatok és konkrét intézkedések szükségesek 2012-től, hiszen a 2012-es költségvetésről beszélünk. Ha ez az információ megvan, és hát nagyon bízom abban, hogy a következő hét, hetekben, még március során megérkezik hozzánk ez, akkor tudjuk csak értékelni, hogy Spanyolország hatékony lépéseket tesz-e, és biztosítani tudja-e a közfinanszírozás fenntarthatóságát strukturálisan is. A stabilitási és növekedési paktum azért nem egy buta dolog. A közfinanszírozás fenntarthatóságára összpontosít, és a, mi is az értékelés során erre figyelünk. Múlt kedden egy héttel, pont egy héttel ezelőtt az ECOFIN tanácsülés egyhangú döntésen, természetesen a spanyol eh, kormányjal együtt határozott arról, és megerősítette, hogy minden tagállamnak továbbra is kö- kötelezettségvállalásának eleget kell tenni a stabilitás és növekedési paktum szabályainak megfelelően. De ez lehetővé teszi az automatikus stabilizációt is, a strukturális és fiskális kiigazítás mentén, és biztosítja egyben a közfinanszírozás fenntarthatóságát végcélként. Ez tehát az alapja a bizottság ki, ö, értékelésének, és a kiinduló pont akkor is, amikor Spanyolország hatékony lépéseit értékeljük a, a tavalyi fiskális eltérésekhez is ezeket az adatokat fogjuk használni a múlt év és ez év kapcsán is. A második dolog. Déli úr, ír képviselő kérdezte. Az Európai Unió és az EKB, az Európai Központi Bank szerepét, ha jól értettem, a bankágazatra vonatkozó, illetve tervezett intézkedésekkel kapcsolatban, Írország intézkedésekkel. Könnyen mondhatnám azt, hogy ez önmagáért beszél, mert az Európai Központi Bank függetlenségét várjuk el a megfelelő és alapvető munkamegosztás szerint. De mégis hadd mondjam el, hogy mennyire fontosnak tartom azt, hogy az EU-IMF programjában nagyon fontos volt, illetve annak sikerében nagyon fontos volt, hogy az ír kormány bankágazatra vonatkozó szerkezetváltását olyan határozottan hozta meg. Ez egy ele- fontos elem volt. Írországban alapvetően nem fiskális, hanem bankválság volt, ami aztán fiskális válsággá csapott át, és ezért a az okok gyökeréhez kellett lemenni ahhoz, hogy biztosítható legyen, hogy a, az írbankágazat szerkezetváltása és feltőkítése megfelelő eredményeket hozzon. A 35 milliárdos eurós programból lehetett tehát a, először a 25 milliárdot kiindulópontként biztosítani, és ez az alap volt az, amely a bankágazat feltökítését és a párhuzamos szerkezetváltását szolgálta Írországban. Nagyon fontos volt, hogy Írország visszanyerte a bizalmat, bár ezért még tenni kell persze, de már a felé tartunk. És tulajdonképpen az ír gazdaság helyreállítását és újra fellendülését lehet várni ettől. Kokoma Koltra asszony Ciprusról a görög programot kérdezte. Teljesen egyetértek valóban, két dologra kell figyelni, a fiskális konszolidációra és arra, hogy a növekedést, foglalkoztatást ösztönözzük. De ne felejtsük el, hogy a görög gazdasági modell, az elmúlt évtized modellje nem volt fenntartható, hiszen arra alapult, hogy szisztematikusan a lehetőségeken felül éljünk, a takaron túlnyújtózkodjanak, és a hiány is messze meghaladta a 15%-ot a GDP-hez képest. Éppen ezért az egész csomag részként a fiskális konszolidációt kell hangsúlyozni, de teljesen igaza van, hogy a növekedést is erősíteni kell. A bizottság éppen ezért próbálja a fokozott technikai segítségnyújtást is végre elindítani a tagállamok szakértőivel együtt, mind a gazdaság, mind a közigazgatás terén. Nagyon fontos területeken van szükség előrelépésre, az adózás hatékonyátétele, hatékony adórendszer kialakítása. Tudjuk, hogy Görögországban az adó elkerülés mondjuk így, hogy túlzottan is elterjedt jelenség. Tehát ez is a ez az elem is része a csomagnak. Nem hiszem, hogy minden kérdéssel lesz módon változni, de befejezésként hadd mondjam el, hogy az ír és dán kollégák kérdése kapcsán lássuk, hogy az új költségvetési elgondolása, a fiskális kompakt nagyon fontos, és a nemzeti kormányok politikai kötelezettségvállalása a nemzeti parlamentek kötelezettségvállalása a költségvetési prudencia és fegyelem iránt alapvetően fontos. Ez a, az Európai Unió másodlagos jogalkotásában fog majd jelentőséget kapni. Köszönöm, biztos úr. Andor úrnak csak néhány perce van, mielőtt a tolmácsok elhagynának minket, tehát megadom önnek a zárszót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is röviden a növekedés, a foglalkoztatás kérdésére szeretnék kitérni, illetve Spanyolországról beszélnék, amelyben az én portfólióm tekintetében a helyzet kritikus. Az ír helyzet kritikus, de a foglalkoztatás tekintetében a statisztikai adatok Spanyolországban a legaggasztóbbak. Röviden kezdem a növekedés kérdésével hiszen a, ez a külvilághoz való viszonyunkban is fontos szerepet játszik. Különbséget kell tennie a rövid és a hosszú távú kihívások között a gazdasági növekedés tekintetében. A rövid távú kérdés az, hogy indítsuk be újra a motort, a növekedés motorját. Itt jó egyensúlyba kell hozni a fiskális és a pénzügyi politikát, a gazdaságpolitikát, a pénzügyi ágazatnak fontos szerepet kell juttatni. Hogyha Európában egy ilyen interkonnektált, egymással összefüggő mechanizmus működik, akkor nagyon fontos, hogy minden szereplőt helyzetbe hozzunk, és az egész európai gazdaság növekedési potenciálját ne veszélyeztessük. Ezek tehát a rövid távú kihívások. De a lényeg ugyanakkor az is, hogy ne veszítsük szem elől, és ne veszélyeztessük a hosszú távú növekedési potenciált, és ide tartozik az emberi erőforrás, az emberi tőke. Ez a záloga a hosszú távú növekedésnek. Azaz, hogyha fenntartható növekedést rövid és középtávon biztosítani akarjuk, akkor igenis az emberi erőforrásokba, az emberekbe kell befektetnünk, és meg kell akadályoznunk, hogy a strukturális munkanélküliség elterjedjen, hiszen ez egy elveszett generációt hoz vezetne, és összességében az egész európai gazdaság és társadalom szövetét károsítaná. Az egyes tagállami kormányoktól származó dokumentumok bár gyakran nem említik konkrétan ezt a kérdést, de tartalmukban mégiscsak az Európa 2020-as stratégiára kitérnek. Egy másik nagyon fontos kérdés, amelyet nem tudunk kizárólag nemzeti kontextusban megválaszolni, a közös piac elmélyítése. Ez az egyik kulcskezdeményezés, amelyet a bizottság megragadott, és úgy gondoljuk, hogy ez is biztosítja majd a növekedést, a gazdaság növekedési pályára állását. Ugyanakkor a több éves pénzügyi tervidőszakról szóló javaslat nagyon fontos szerepet játszik, hiszen ez a befektetéseket szolgáló pénzügyi eszközöket is becsatornázza, és így megakadályozza, hogy a növekedés, illetve a költségvetési fegyelem céljai egymásnak feszüljenek, egymásnak ellent mondjanak. Nos, Spanyolország, ahogy mondtam, az egyik legsúlyosabb helyzetben lévő ország, itt a munkanélküliségi ráta több mint 20%-os. Ha itt választ találunk, akkor a többi nehéz helyzetben lévő országra is választ találunk. Úgy hiszem, hogy meg kell akadályoznunk, hogy a magas munkanélküliség létrejöttében és kezelésében csak egy eszközt vegyünk figyelembe, és egy eszközt kezeljünk. A munkaerőpiaci reform egy eszköz, de nem lehet a mindent megoldó eszköz. Az oktatási képzési rendszereket át kell alakítani, az élethosszig való tanulást biztosítani kell, rugalmasabbá kell tenni a munkavállalókat. A spanyol gazdaság recessziója, a gazdaság eh, rossz struktúrájának rossz eh, alakulására vezethető vissza, hiszen a spanyol gazdaság a múltban nem tudott, és Cerkesz úr éppen beszélt erről, nem tudott fenntartható és jól képzett munkaerőt kell, kellő mennyiségben eh, kitermelni. nagy problémát jelent ez. Fontos, hogy megkerüljük a munkanélküliséget. Ne felejtsük el, hogy például a Baszkföldön kitűnő intézkedéseket tettek a munkanélküliség és a strukturális munkanélküliség elkerülésére, és azt hiszem, hogy a baszk tapasztalatokat egész Spanyolországban át lehet venni Persze nagyon fontos, hogy a gazdaság egyre inkább kifehéredjen, és egyre inkább az adófizetési fegyelem is megerősödjön, de hát ez nem egy könnyű feladat. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, köszönöm valamennyiüknek. Munkánk végére értünk. Alig kezdődött el valami, már is el kell hagynunk egymást, el kell búcsúznunk egymástól. Csak egy szó zárásként az európai csúcs elfogadja majd a nagy orientációkat, amelyek meghatározzák a tagállami parlamentek költségvetését. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt ez az eszmecsere. Hét éve a parlament gazdasági és monetáris szakbizottsága megszervezte ezt az eszmecserét a tagállamok hasonló szakbizottságával. Most történik meg első ízben, hogy az európai szemeszter keretében és ezen és egy szerződés nyomán most a költségvetésről egy szemináriumot tartunk, elkezdtük ezt a folyamatot nagyon sok résztvevővel, három intézménnyel, az ECOFIN tanácssal, négy biztos részvételével. Azt hiszem, hogy az önök aktív részvétele lehetővé teszi, hogy ennek a vitának európai dimenziót adjunk, hiszen itt nagy demokratikus tétek forognak kockán, és új lendületet nyerhet ezáltal ez a folyamat. Találkozzunk tehát jövőre, valamennyi észrevételüket, javaslatokat számításba vesszük, a munkacsoportok fogják majd mérlegen, hogy hogyan lehet ezeket a lehető legjobban használni, alkalmazni. Az európai parlamenti dimenziót mindenképpen be kell illeszteni a gazdaságpolitikákba, annak érdekében, hogy ezt a folyamatot siker koronázza majd. Tehát nem zárt ajtók mögött kell tárgyalni, hanem a parlamentekkel, a szociális partnerekkel összhangban, ahogyan ön is említette, miniszter asszony, mindenkinek jó hazatérést kívánok. Találkozunk tehát jövőre. Még egyszer köszönöm azoknak, akik munkáink végéig kitartottak itt. Köszönjük a nagy ö, felszólalóinknak, és nem, végül de nem utolsó sorban a tolmácsoknak, akik kicsit túl is